és mindenkit előre szeretnék arra emlékeztetni, hogy nagyon kevés időnk van, és mindenkit kérek, hogy tartsa majd be a hozzászólási időt. Ez a téma ugyanis nem elég átlátható számunkra. Ugye ma délelőtt megvizsgáltuk a számvevőszék jelentését, láttuk, hogy a források csak 48%-át sikerült elkölteni 2013-ban még 10%-kal kevesebb volt ez az arány, tehát csekély volt az emelkedés. Kérdés, hogy ez minek tulajdonítható. A számvevőszék éves jelentéséből is kivettük azt, hogy gyakorlatilag senki sem ellenőrzi ezt. Úgyhogy kérdés az Európai Bizottsághoz is, hogy mi történik az ellenőrzésekkel. Nagyon sok kérdés merül fel a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. Éppen ezért az előadónak hálás vagyok, hogy javaslatot tett erre a témára, Szeretnék egy bolgár látogatócsoportot is köszönteni. Egy bolgár egyetemről jöttek. Ők is nyomon követhetik az ülésünket, és akkor most meg is adnám a szót az előadónak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Én is szeretnék köszönetet mondani. Ez a téma ugyanis rendkívül fontos, éppen ezért nagyon hálás vagyok, hogy napirendre tűztük. Itt vannak bolgár látogatók is a teremben, ők is nagy érdeklődést tanúsítanak a pénzügyi eszközök gyakorlati vonatkozásai iránt, ugyanis Bulgáriában most ez egy nagyon fontos téma. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, arra számítunk, hogy ezek hatékonyak legyenek, és elérhessük a kohéziós célkitűzéseket ezek felhasználásával, és csökkenteni tudjuk a régiók és a tagállamok közti különbségeket az Unióban. A programozási időszakban ezen eszközök használata gyakorlatilag az összes tagállamban emelkedett. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg a használatuk során számos problémával is kénytelenek voltunk szembenézni. Ezt tükrözik a bizottság és a számvevőszék dokumentumai is, valamint független szakértők is erről tanúskodnak. Ezek a kihívások a következő tervezési időszakra nézve bizonyos tanulságokkal szolgálnak. A pénzügyi eszközöket fokozottabban fogjuk felhasználni a következő tervezési időszakban, éppen ezért felmerül számos kérdés. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság tagjaként szeretnénk választ kapni számos kérdésre. Például mi a helyzet két évvel azután, hogy a jelenlegi programozási időszak elkezdődött? Tekintettel arra a megállapodásra, amelyet kötöttünk, és hogyan helyeződik át ez a gyakorlatba. És milyen intézkedéseket tudunk meghozni annak érdekében, hogy a problémákat kiküszöböljük a pénzügyi eszközök előzetes értékelése mennyiben felel meg a feltételeknek? A bizottság, valamint az Európai Beruházási Bank, az egész EIB bankcsoportra gondolok, hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt a minőségi értékelést el tudjuk végezni. Pozitívnak értékeljük a, a források fokozatos kifizetését, a használatuktól függően, mert a használathoz kötött kifizetés most lett bevezetve ebben az időszakban. Ugyanakkor a fel nem használt források és a fel nem használt források mértéke is növekedett. Kérdés, hogy mi történik 2015-ben. Szeretném megkérdezni a bizottság képviselőjétől azt, hogy az előző program kiterjesztésére miért került sor a rendelet módosítása nélkül? Mi történt az alapok visszafordítása, visszaforgatásával? És hogyan lehet az automatikus eszköz felszabadítás elvét kezelnünk? Létezik-e az Európai Beruházási Alap és az Európai Beruházási Bank előtti ellenőrzés? Van-e egyfajta információcsere, tapasztalatcsere az érintett szervek között, hogy az administratív kapacitásokat javítsuk? A bizottság legutóbbi jelentésében, a pénzügyi eszközökről készült jelentésben, amely 2014-ből származik, azt láthatjuk, hogy vannak bizonyos visszásságok a jelentésben közzétett adatok szempontjából. Az irányító szervek által közzétett adatokról van szó. A Kont bizottság is osztja ezen aggályokat, illetve ami a szervek irányítását illeti. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy segítsen a tagállamoknak, hogy harmonizált módon értelmezzük ezen eszközök alkalmazását. Remélhetőleg a meghallgatás résztvevői meg tudják világítani ezen kérdéseket és más kérdéseket is, mert ez a jövőbeni munkánk szempontjából mindenképpen hasznos lesz. És minden bizonyal hasznos lesz ez azok számára is, akik szeretnék majd megragadni a pénzügyi eszközök által nyújtott lehetőségeket. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Jó néhány kérdést hallhattunk már az első előadótól. Rudolf Niesler az első előadónk. Emlékszem, hogy 7-8 évvel ezelőtt volt egy meghallgatásunk, amikor ugyanígy a pénzügyi eszközökről van szó. Volt szó, most pedig ismét találkozunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a következőt szeretném ma röviden. Szeretném felvázolni önök előtt, hogy mit tettünk, hogyan próbáltuk meg a korábbi programozási időszak tanulságait levonni, és hogyan próbáltuk orvosolni a korábbi hiányosságokat a jelenlegi időszakra nézve. Ugyanakkor, még mielőtt ezt elkezdeném, szeretnék néhány szót szólni arról a tanulmányról, amelyet az Önök szakbizottsága készítetett, a European Policy Center részvételével készült ez a tanulmány. Nagyra értékeljük ezt, főleg mivel realisztikus módon közelíti meg ezt a témát, és azt is mondhatnám, hogy ez egy jó iránymutatás arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a pénzügyi eszközöket az európai szakpolitikák, főleg a, kontek- a kohéziós politika kontextusában tovább fejleszteni. Osztjuk a megállapítások nagy részét, különös tekintettel egy pontra, amelyet olvastam ebben a dokumentumban. Itt eh, talán nem annyira arról van szó, hogy meg kell találni a tökéletes rendszert, amely eh, a különböző érdekelt felek igényeit kielégítheti a pénzügyi eszközök szempontjából, hanem itt sokkal inkább arról van szó, hogy eh, egy életképes, működő rendszert kell találni, ami mindkét partner számára ugye az irányítóhatóság és a piaci szereplők számára lehetővé teszi, hogy felhasználják ezen eszközöket a végső kedvezményezett érdekében. Számos megállapításra egyébként egyetértek ebben a dokumentumban. Szeretnék néhány szót szólni a pénzügyi eszközökről, és arról, hogy a kohéziós politikában ezek milyen szerepet játszanak. Emlékeztetnék arra, hogy itt a megosztott irányításról beszélünk. A, bizot, bizottság iránymutatást adjon, akkor a tagállamok azok, akik végrehajtják a programokat és kivitelezik a projekteket. A pénzügyi eszközök nem minősíthetőnek célként önmagukban véve, hanem sokkal inkább eszközként szolgálnak. És úgy gondoljuk, hogy ha ezeket megfelelően fel tudjuk használni, akkor a lehető legjobb hatást válthatjuk ki a beruházások szempontjából ugyanis emelő hatást érhetnek el, és egy hosszabb időszakon keresztül lehetővé teszik a pénzügyi eszközök felhasználását. Amikor a pénzügyi eszközökről beszélünk, Itt nem tökéletesen kigazított, illetve harmonizált érdekekről van szó. Egyfelől vannak állami testületek, amelyeket megbíztak a szakpolitikák végrehajtásával, másfelől pedig elő kell teremtenünk ezen eszközöket, javarészt bankokon keresztül, a bankokban pedig magánfelek vannak jelen, és a múltban gyakran nem rendelkeztünk kellő tudással egymásról, ez pedig bizonyos értelemben némi feszültséget visz ebbe a rendszerbe. A 2007 és 13 közti szabályozás, nos, ebben az időszakban szeretük volna aktívan előmozdítani a pénzügyi eszközök alkalmazását. Ezek száma hatája növekedett, és volumene is. Ugyanakkor azt állapítottuk meg, már a legutóbbi időszak során, hogy a szabályozási keret nem volt megfelelő, nem volt megfelelő az alap koncepciók tekintetében, amelyekre épülnek ezen pénzügyi eszközök. A monitoring követelménye, illetve az irányítás és az ellenőrzés követelményei sem voltak megfelelő Kérdés akkor, hogy miért mentünk mégis tovább, miért folytattuk ezek alkalmazását, ha egyszer ez a modell nem rendelkezett kellő szabályozással. Részt vettünk a tárgyalásokban. Annak idején 2007 és 2013 között született a döntés, és akkoriban létezett egyfajta tendencia, bizonyos komplex kérdések szabályozására. De annak idején az volt a nézet, hogy amennyiben nincsenek konkrét európai hatályú szabályok, a nemzeti szabályozás érvényes. Ez volt, ahogyan az utólag kiderült, egy alapvető félreértés, de ez csak azután derült ki, miután elfogadásra került az eszköz, a rendelet voltak olyanok, akik nem tudták alkalmazni ezen eszközöket, a nemzeti szabályokra támaszkodva. Tehát előállt egy olyan helyzet, amelyben kénytelenek voltunk megoldást találni, miután hatályba léptek a szabályok. A rendelet módosítása is szükségesnek bizonyult, ezt megtettük, és további iránymutatást adtunk, ami által bizonyos problémás kérdéseket sikerült tisztázni, olyan eseteket, amelyben nem voltak explicit egyértelmű előírások. Egy további tényezői szerepet játszott a 2007 és 2013 közti időszakban, ez pedig tovább bonyolította a helyzetet. Nevezetesen ekkor következett be a pénzügyi válság, és az időszak kezdetén végzett értékelések idejét múltá váltak, nagyon rövid idő elteltével, ez pedig egy további, ez pedig tovább bonyolította a helyzetet, és éppen ezért az értékeléseket is ki kellett igazítanunk. Ez is magyarázza némileg azt, hogy miért különítettünk el túlzott forrásokat az pénzügyi eszközökre. Túl optimisták voltak a piaci kilátások, és nem egy olyan forgatókönyvből indultunk ki, amelyben Európa nagy részét sújtja majd a válság. Ez egy olyan tanulság volt, amelyet levontunk, és a jövőre nézve megszívleltünk. Nem lehet egy túl merev iránymutatást adni, anélkül, hogy figyelembe vennénk a helyzet, a piac helyzetének alakulását, változását. Ami megváltozott, a 2014-től 20-ig tartó keretre nézve, az a következő. Nagyon sok mindent tanultunk a korábbi időszakból. Ezeket a rendeletekbe beépítettük. Most már egy tiszta és átfogó szabályzati keretet dolgoztunk ki, ez segíti az új időszakban a pénzügyi eszközök alkalmazását. Lefedi ez a strukturális alapokat, valamint a tematikus célkitűzések összességét. Az az iránymutatás, amelyet a 2007-től 13-ig tartó időszak második szakaszában adtunk, beépültek különböző jogi rendelkezésekbe, amelyek a mostani 2014 és 20 közti időszakra vonatkoznak voltak újdonságok is, amelyek sarokkőként épültek a rendeletbe. Ez ugyanis a korábbi időszakból levont tanulságok alapeleme volt. Így például beláttuk azt is, hogy egy alapos ex ante értékelésre van szükség, ami kötelező jellegű kell, hogy legyen. Meg kell, meghallgattuk a tanácson belül a tagállamok véleményét, és ezt minden tagállam egy nagyon hasznos gyakorlatként értelmezte. Ezt a fajta eszmecserét tovább kell fejlesztenünk. Továbbá a kifizetések szakaszossá tétele. Korábban túl magas összegeket irányítottunk az alapokba, de ezek nem a kellő tempóban jutottak el a kedvezményezettekhez. A mostani előírások alapján azonban akkor viszünk új alapokat, új forrásokat az alapba, ha az előzőek végrehajtása megvalósult. Most pedig a költségek és a díjak egyértelműen eredményorientáltak, és a jelentéstétel most már egyértelmű felelősségként, egyértelmű kompetenciaként jelentkezik a rendeletben. Tehát vannak továbbra is hiányosságok, de a, most már nem a tagállamokon múlik, jó, megbízható adatokat kell összegyűjtenünk a 2014 utáni időszakra nézve. Ugyanígy megpróbáltunk egyéb aspektusokat is bevonni. A végrehajtás szempontjából különböző opciókat biztosítunk figyelembe vesszük azt is, hogy a piaci gyakorlathoz hogyan tudunk jobban alkalmazkodni, és úgy döntöttünk, hogy a kapacitás építésre is jobban odafigyelünk. A jelentés erre is különös hangsúlyt helyez. Elkezdtünk templéteket kidolgozni olyan eszközökre nézve, amelyeket könnyen lehet alkalmazni. Ezáltal az irányító hatóságokat segítjük, azokat, amelyek még nem szereztek tapasztalatokat ezen a területen. A KKV-kre vonatkozó kezdeményezés egy nagyon bonyolult rendszer, de a különböző templétekkel megkönnyítjük a tagállamok munkáját, jobban végre tudják hajtani ezeket a rendelkezéseket. És az Európai Beruházási Bankcsoporttal is jobban összehangoljuk a tevékenységeinket, a technikai segítségnyújtást. Ezáltal a File Compass kezdeményezésen belül segítséget nyújtunk az irányítóhatóságoknak és egyéb partnereknek, kezdettől fogva, egészen a pénzügyi eszközök végrehajtásáig. Végezetül pedig egy nagyon korai szakaszban már reagáltunk, és késznek mutatkoztunk arra, hogy a segítséget kérő tagállamoknak iránymutatást adunk. Remélem tehát, hogy az új időszakra nézve jobban felvérteztük magunkat. Nagyon sok minden történt a korábbi időszak óta, levontuk a tapasztalatokat, és aktív segítséget nyújtunk a tagállamoknak, amennyiben további igények mutatkoznak, a kapacitás építést is támogatjuk a tagállamok oldalán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Folytatjuk a következő felszólalóval. Tangi úr az Európai számbevő szék részéről. Tehát Tangi úr, most öné a szó. Köszönöm. you. Our uh, recent special... Köszönöm szépen. A különleges jelentés 2015 tekintetében, és a címe pedig a pénzügyi eszközök a vidékfejlesztésben és a felzárkóztatásban, a kohézióban. Tehát itt a mi esetünkben kijelenthetjük, hogy ez jól működik. A jelentés a vidékfejlesztésre koncentrál. Igaz, hogy különbséget kell tennünk itt a pénzügyi eszközök alkalmazásában, ami a kohéziót és ami a vidékfejlesztésre vonatkozik. A vidékfejlesztés tekintetében viszonylag korlátozott, hiszen 14 eszközünk van, 7 tagállamra kiosztva, 900-zal összehasonlítva a kohézió esetében. A vidékfejlesztésben 700 millió euró van, tehát 2013 végéig volt, és ez a kohéziós 14 milliárddal összehasonlítva azért különbséget mutat. Tehát nagyon fontos ez a jövő tekintetében, hogyha megnézzük, hogy 2007 és 2013 között a két területen viszonylag hasonlóak voltak a szabályok, és 2014 és 20 között az EAFRD pedig része a kohéziós alap, a, alapoknak. 2012-ben és 2015-ben nagyon hasonló eredményekre jutottunk a vidékfejlesztések és a kohézió tekintetében. A jelentés célja az, hogy eh, próbáljunk választ adni azokra a kérdésekre, hogy megfelelő módon alkalmazták-e a pénzügyi eszközöket 2007 és 2013 között, hogyan működtek, jól működtek-e ezek a pénzügyi eszközök 2007 és 2013 között, és 2014-20 között mire szükséges figyelni, mit kell javítani. Tehát nézzük meg az első üzenetünket, az első üzenet az, hogy a programozási keret nem volt megfelelő, hiszen a jogi keretet nem rögzítették megfelelően a pénzügyi eszközök tekintetében, főleg ami a vidékfejlesztésre vonatkozik. Itt bizonyos tagállamokban pedig nem voltak megfelelő tanulmányok, a pénzügyi eszközök alkalmazására, ezen kívül a mezőgazdaságon belüli felhasználásnak sem voltak megfelelően megvizsgálva az előfeltételei. 2014 és 20 között egy ex ante vizsgálatra van szüksége, akkor 2013-ig nem volt ez szükséges. Tehát ez azt jelentette, hogy a vidékfejlesztés területén bizonyos tagállamban nem volt szükség ezekre a pénzügyi eszközökre. Tehát a megfelelő fejlesztési alapokat nem megfelelően használták fel. Ebben a helyzetben a költési szabályok nagyon kedvezők voltak a tagállamok számára. Hiszen az egész összeget, az egész felbecsült összeget be lehetett fizetni az alapba, és a tagállamok számára gyűltek a kamatok. A pénzügyi eszközökhöz való hozzájárulás kiadásként könyvelhető el, és az alkalmazandó szabályok pedig az, a garanciák összértékéig engedik kialakítani a költéseket. Tehát a pénzügyi eszközöket jól lehetett felhasználni. A kockázat viszonylag alacsony volt. Tehát láttuk a hiányosságokat, a hiányosságok miatt viszont a pénzügyi eszközök túltőkésültek, főleg a garancia alapok. 421 millió eurót fizettek ki a tagállamoknak 2013 végéig. És a garancia alapokat úgy vizsgáltuk meg, hogy körülbelül 250 millió eurót lehetett volna rendelkezésre bocsátani. Tehát a garancia alapok túltőkésültek, és pedig legalább 370 millió euróval. Más szavakkal ezt az összeget befagyasztották, anélkül, hogy az Európai Unió politikáit alkalmazták volna. A második kérdésünk pedig a pénzügyi eszközök teljesítménye 2007 és 2013 közül. A pénzügyi eszközök egyik fő jelentőség abban áll, hogy emelő hatást kell kifejtenünk. Ez azt jelenti, hogy az alapoktól azt vártuk el, hogy a helyi fejlesztéseket beindítsák, és hogy több helyi hozzájárulást generáljanak. Ezen kívül a politikai célokat eh, a magán, illetve állami tőke további bevonásával kellett volna megvalósítani. 700 millió euró került beruházásra pénzügyi eszközként a vidékfejlesztés területén. 2013 végén a 700 millió eurónak 45%-át garantáltak, illetve fizették ki a végfelhasználóknak kölcsönként vagy garancia alapként. Ennek az eredménye a következő. Nem volt megfelelő hatása a garancia alapoknak, tehát 0,53%-os beforgatást értek el, és két 2 és 12 és fél között kellett volna lennie. Tehát igazából nem generáltak további befektetéseket. A tagállamok viszont nagyon keveset tettek annak érdekében, hogy az emelőhatás érvényesüljön. Görögország és Olaszország voltak az egyetlen tagállamok, ahol tényleg az volt a célja a pénzügyi eszközöknek, hogy emelőhatást fejtsenek ki. Ez pedig azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközök nem érték el azt a hatást, amelyet el kell volna érniük. Tehát a két említett hatás. Ide természetesen az is hozzájárul, hogy nem voltak megfelelően előkészítve a pénzügyi eszközök fogadására a tagállamok. A multiplikációs szerepnek sem feleltek meg a pénzügyi eszközök. Ahogy láttuk, az emelő hatás, illetve a további tőke bevonása nem valósult meg úgy, ahogy elvárták volna. A várt hatások tehát nem jelentkeztek. Tehát sem a bizottság, sem a tagállamok nem vezettek be megfelelő megfigyelési rendszert, hogy megfelelő megbízható adatokat szolgáltassanak a emelő hatásról. A pénzügyi eszközöket a vidékfejlesztésben úgy alkalmazták, hogy úgy kellett volna alkalmazni, hogy további közpénzek elköltésére buzdítsanak. A számbevőszék úgy találta, hogy igazából nem mindenki fért hozzá megfelelő módon a pénzügyi eszközökhöz. Most nézzük meg, hogy a 2014-2020 közötti időszakra milyen tanácsokat fogadhatunk meg, ami tehát 2007-2013 között vizsgáltuk meg a helyzetet. Azonban eh, amennyiben a 2014-20-as keretre tekintünk, kérdéses, hogy alkalmazhatjuk-e a 2007-13 közötti eredményeket. Tehát néhány javulásról beszámolhatunk, tehát az egyik a kötelező előzetes vizsgálata az összes eszköznek, ezen kívül az alapok tényleges teljesítményén alapuló szakaszonkénti kifizetés, és több figyelmet kell a bizottságnak fordítani a pénzügyi eszközök felhasználására. Azonban a jelentés alapján még mindig maradnak akadályok. Tehát a túltőkésítés veszélye még mindig megvan, tehát pillanatnyilag ez a szakaszos kifizetés ezt valamennyire csökkenti. A jelentésben konkrét számokat is találhatunk erről a szempontról. A különféle hatások, mint például az emelőhatás nem került megfelelő módon beépítésre a rendszerbe a teljesítmény alapú feltételek pedig eh, a pénzügyi eszközök alapvető feltételének kell lenniük. Tehát valószínűleg nem holnap várható, de nem sokára. A vidékfejlesztés tekintetében tehát nem mutatkoztak sikeresnek a pénzügyi eszközök. Nagy kihívás, hogy elérjük a várt eredményeket. Mit ajánlunk? Az Európai Számvevőszék főbb ajánlásai az, hogy a tagállamoknak jobb ösztönzőket kell adni, hogy a pénzügyi eszközökkel éljenek, és ösztönözni kell, a gazdákat és a többi haszonélvezőt ebben a tekintetben. Tehát fel kell hívni a figyelmüket, és tisztázni kell a feltételeket. És vonzóbbá kell tenni a pénzügyi eszközöket. Ezen kívül a pénzügyi eszközök hatékonyságát mindenképpen javítani kell 2014-2020-as programozási időszakban, hogy megfelelő emelő hatást érjenek el. Köszönöm. Uh, Thank you for your presentation, Mrs. Uh, uh, Gressler, the chair. Köszönöm szépen. Gressler elnök asszonynak egy pillanatra ki kellett mennie, úgyhogy amíg ő nincsen itt, addig én fogok elnökölni. Köszönjük szépen a hozzászólást. A következő hozzászóló Nézzük akkor, hogy ki lesz a következő hozzászóló. Betran Tangi már elmondta a hozzászólását, úgyhogy akkor úgy gondolom, hogy a kérdések következnek. Akkor a kérdésekre kerítünk most sort, és utána fogjuk folytatni az előadásokat. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközök általánosságban rendkívül fontosak, és hogyha megnézzük, hogy ezek hogyan épültek be a kohéziós politikába, akkor azt látom, hogy a támogatásoknál és más kifizetési lehetőségeknél tulajdonképpen hatékonyan működnek. Minden esetben a magas, jó színvonalú projektekre koncentrálnak, és ezért a hosszú életciklus és a hozzáadott érték rendkívül fontos. A multiplikátor hatás is ugye része ezeknek az instrumentumoknak, és ezt is nagyon fontosnak tartom. Ezeknél a pénzügyi eszközöknél általánosságban azt kellene javítani, hogy az új tagállamokban jobban fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy ezek a lehetőségek léteznek. A Csehköztársaságból érkeztem, és tulajdonképpen az országomat nem nevezhetnénk már új tagállamnak, de mégis elmondhatom, hogy az emberek általánosságban nem ismerik ezeket a lehetőségeket. Éppen ezért a Csehköztársaság számos régiója egyszerűen kimarad ezekből a finanszírozási lehetőségekből, nem ismerik ezeket a finanszírozási eszközöket, és nem tudják, hogy kedvezményezettek lehettek volna, támogathatóak lehettek volna bizonyos esetekben. Ezekben a régiókban a helyi vállalatok, a helyi politikai vezetés nem tudja, hogy ezeken a pénzügyi eszközökön keresztül milyen pénzekhez lehet hozzájutni, és amennyiben tudják, nem, tudnak, nem, tudják, átvereket, nem tudják átverekedni magukat, a nagyon bonyolult administratív szabályokon. Ezért azt javasolnám, hogy hozzunk létre egy platformot, a bizottság képviselői, az Európai Beruházási Bank, az iparképviselői képviselői és a régiók képviselői között, ahol eszmét lehet cserélni, és így a pénzügyi eszközök hatékonyabban felhasználhatóak lehetnének, és tényleg eljutnának azokba a régiókba, ahol ezekre szükség van, és így a pénzt hatékonyabban tudnánk felhasználni, és a pénzt nem használnánk el olyan projektekre, amelyek nem feltétlenül az arra érdemes régiókat finanszírozzák. Természetesen a finanszírozásnak az is lényege, a pénzügyi eszközöknek az is a lényege, hogy a magántőkét is bevonja a finanszírozásba. Tulajdonképpen ez volt a legfontosabb pont, amit el akartam mondani. Köszönöm szépen. Pilinszki úr az előadó lesz a következő hozzászólónk, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző két előadás rendkívül érdekes volt, nagyon sok érdekes részletet megtudhattunk ezekből, és voltak olyan kérdések, amelyeket már az eredeti prezentációmban is föltettem, de most ezek közül hármat szeretnék újra föltenni. Az első az, hogy egészen pontosan mi a helyzet most a jelenlegi programozási periódus második évében. hogy milyen az együttműködés a kezelőhatóságok, illetve a pénzügyi eszközökért felelős hatóságok között. Tengi úr a szemvevőszék részéről szólt hozzá, és azt szeretném megkérdezni, hogy az Európai Beruházási Alap és az Európai Beruházási Bank esetében végeztek-e auditot, és ha igen, milyen eredménnyel az alapok kezelésével kapcsolatban? Elnök úr, némiképpen aggályos, hogy van eltérés a tagállamoktól kapott adatok, illetve a bizottsági dokumentumban szereplő adatok között, a pénzügyi eszközök tekintetében. Gondolom, hogy a jelentés elkészítői is észrevették ezeket az eltéréseket. Ezzel kapcsolatban a kérdés az lenne, hogy hogyan keletkezhetett ez a különbség, és hogy hogyan próbálják megoldani ezt a problémát. Egyébként pedig szeretnék visszatérni az eredeti finanszírozási kérdésre, Niszler úr megjegyzésére. hogy a közcélok, a közérdekű célok és a piaci kritériumok között hogyan lehetne megfelelő egyensúlyt találni, hiszen ez elég nagy kihívás. És nem tudom, hogy az adminisztratív kapacitásépítésről, az információ átadásról, a tájékoztatásról szóló célkitűzések segítenek-e elérni ezt az egyensúlyt, ugyanis ehhez az egyensúlyhoz nagyon komoly erőfeszítések szükségesek, és ezek az erőfeszítések nagyon nagy kihívást jelentenek mind a tagállamoknak, mind a bizottságnak. Remélem, hogy Niszler úr erre tud nekem majd válaszolni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elfridge úr kap szót, és utána kerítünk majd sort a válaszokra. Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel hallgattam végig az előadásokat a pénzügyi eszközökről, de van néhány pont, ahol szeretnék pontosítást kérni. Itt van ez a 21 millió a 2007-2013-as időszakban, de ebből csak 15-öt használtak fel, a többit befagyasztották. Valaki elmondaná nekem egy kicsit részletesebben, hogy ezt semmilyen módon nem ruházták be? Vagyis, hogy mit jelent ez a befagyasztott pénzösszeg? Tudom, hogy nagyon nehéz pénzügyi időszakban vagyunk. Szeretném egy kicsit jobban megérteni, hogy mit jelent az, hogy nem használták fel. Aztán beszéltünk a multiplikátor hatásról, hogy 2-2,5-öt eh, vártak, de összesen 0,45 valósult meg. Hát ez azért óriási különbség. Szeretném egy kicsit jobban megérteni, hogy ez eh, hogyan lehetséges, hogy 2-2,5-ös multiplikátor hatást vártak, de még egyet sem értek el. Mi volt ezzel kapcsolatban a probléma? és a bizottságnak jobban oda kellene erre figyelni. Aztán itt van a túltőkésítés, ez a phasing in szakaszban különösen jelentős problémát okoz, és valahogy úgy tűnik nekem, hogy mindenki megígéri, hogy hatékonyabban fogja felhasználni a pénzeket, de úgy tűnik, hogy mindez csak ígéret, mindezek csak szavak, és úgy tűnik, hogy a valóságban nem történik semmi. Tehát, hogy hogyan lehetne valóban tényleg ezeket a pénzeket a tettek szintjén hatékonyabban felhasználni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Greszlasszonynak megint el kellett mennie, mert nagyon fontos telefonhívást kapott. Úgyhogy a számvevőszék, illetve a DG régió kollégáit fogom majd megkérni, hogy válaszoljanak a három képviselő által feltett kérdésre, és utána, hogyha az asszony visszatér, akkor majd ő is válaszol. Stanislav? Jó, köszönöm. Akkor én kezdem a válaszadást, és először is az adatokkal kapcsolatos kérdésre szeretnék válaszolni. Amit mi megkapunk, az tényleg a leghatékonyabb összefoglalása a jelenlegi helyzetnek, és 2014. december 31-ig, vagy egyen lezárólag hozzá lehet férni a tagállami adatokhoz. Sajnos az a probléma, hogy a végrehajtás minden egyes aspektusáról nem kapjuk meg az adatokat. Tehát mi a legjobb tudásunk szerint és a legjobb lehetőségeink szerint elemezzük az adatokat, de hogyha nem kapunk meg minden adatot, akkor korlátozottak a lehetőségeink. Tehát reméljük, hogy az az elemző munka, amit elvégzünk, az egy naprakész fotográfia, egy pillanatkép a jelenlegi helyzetről. Pirinszki úr, vannak hátralékaink, vannak elmaradásaink a végső kedvezményezettek irányába. Ez igaz. A dokumentumban az szerepel, hogy 61%-nál állunk az eszeméknél, 63-nál a városi tevékenységeknél, és 73-nál az energiahatékonyságnál. És hogyha ezt összehasonlítjuk az eredeti, vagy illetve az előző jelentéssel, akkor azt látjuk, hogy exponenciális növekedés valósult meg. A végrehajtás utolsó fázisában mindenképpen arra számítunk, hogy évről évre növekedés valósul meg, és a felvevő kapacitás növekedni fog, és közelíti majd a száz százalékot. Válságos időszakban vagyunk, ez különösen igaz a KKV-kre, és talán egy kicsit kevésbé sújtja a városi régiót. Vannak olyan alapok, amelyek rendkívül jó idővel fizetnek, tehát megfelelő időben fizetnek. A 2013-2014-es időszakban nem volt ezzel kapcsolatban probléma, de voltak olyan alapok is, ahol lassabb volt a kifizetés. A tagállamok nagyon sok esetben kiegészítő volument adtak hozzá ezekhez a pénzügyi eszközökhöz, és ez is lelassíthatta a kifizetést. És most nézzük a leggyengébb pontot, ami a városfejlődés, amely nagyon nehezen indult be, és amelyet különösen súlyosan érintett a válság. A jelenleg rendelkezésre álló információ szerint illetve az EVB-s kollégák lehet, hogy ezt majd ki fogják egészíteni. Tehát a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján úgy gondoljuk, hogy a városfejlesztési, városfejlesztési alapok amelyeket nagyon sok esetben az EVB irányít, megfelelő végrehajtásra találnak, úgyhogy szerintem azért nem annyira sötét a kép, mint amennyire arra engedne következtetni a jelentésnek néhány statisztikai adata. Hogyha a kollégákat ez részletesebben is érdekli, akkor természetesen további adatokra is rá tudok világítani. Amikor ezeket az adatokat vizsgáljuk, és megnézzük a 2014-es év végét és a kedvezményezettségi határidő lejártát, mint ahogy ezt a legutóbbi értelmezéskor meg is tettük, tehát ez volt ugye a lezárás, a zárópont, de még mindig rendelkezésre állt valamennyi idő ezeknek a céloknak az elérésére. Aztán, hogy mi történik az új periódussal, periódusokkal. Az új periódus egy lépcsőzetes megközelítést alkalmaz, megegyeztünk már az operatív programokban, utána meg kell nézni bizonyos cselekvések végrehajtását, és ezeket összekapcsolni a megfelelő pénzügyi eszközökkel. Folyamatosan hangsúlyozzuk azt, hogy a tagállamoknak tudatában kell lenniük, hogy milyen opciók léteznek, és megpróbáljuk a következő jelentésben, a 16. cikk értelmében fölülről nézve összefoglalni és megvizsgálni a helyzetet. Ez a jelentéstétel a kötelezettségünk is egyébként, és ez lesz majd az első áttekintés a jelenlegi helyzetről. Aztán, amikor az ex ante vizsgálat megtörténik, akkor ez kialakítja már az irányvonalat a jövőre nézve, a volumen tekintetében, az igények tekintetében és a felhasználható alapok tekintetében. Valamint ez nagyjából az időkeretet is behatárolja. A trade-offról is beszéltünk, vagy elhangzott egy kérdés a különböző partnerek között. Nagyon örülök annak, hogy felvetették ezt a kérdést, mert itt egyfajta tanulási folyamat kezdődik meg, amely minden egyes fél számára fontos, minden egyes fél elvárásainak a szempontjából fontos. Hogyha valaki mondjuk túlzottan sok jelentéstételi kötelezettséget akar előírni, akkor az egyértelmű, hogy a magánszereplők elmenekülnek a játékból, mert nem tudnak megfelelni ezeknek a, követ, ezeknek a követelményeknek, és akkor ez a jellegű multiplikátor hatást, ezt elveszítjük. Ezért mondom, hogy nagyon óvatosan kell elbánnunk, vagy bánnunk a szabályokkal. A tanácsadási szolgáltatás is rendkívül fontos, ezt az EBB-s csoporttal együtt végezzük. A pénzügyi közvetítőket is szeretnénk elérni, hogy elmondjuk nekik, hogy a közférának mik az igényei, mik az aggájai, és hogy közösen meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Trekavszki képviselő beszélt a figyelemfelkeltésről és a tájékoztatásról. Ezen a területen ezt én is nagyon fontosnak tartom. Fontos, hogy az első pillanattól kezdve iránymutatást, tanácsokat tudjunk adni, hogy legyen egy, egy irányvonal, amit követni kell, mindenkinek egy kicsit személyre szólóan kell tanácsot adni, mondjuk az országoktól függően. Vannak országokra lebontott szemináriumok, és mindenkit arra kérek, hogy nézze meg a weblapot, hogy hol tartanak ezek a különböző cselekmények, a cselekvések a különböző tagállamokban. Úgy tűnik, hogy ma éppen Prágában vagyunk. Etheridge úr, tulajdonképpen az adatokkal állt kapcsolatban az ön kérdése is, remélem, hogy nagyjából már tudtam válaszolni erre a kérdésre. Ami pedig a multiplikátor hatást illeti, a számvevőszékkel már elég régóta vitázunk erről. Nem tudom, hogy jó ötlet-e, hogy magába a rendeletbe valamilyen minimális elérendő multiplikátor hatást előírjunk. Én úgy vélem, hogy ez nem lenne feltétlenül jó ötlet. Különböző a helyzet a tagállamok között, sőt, még tagállamokon belül is más feltételek érvényesülnek, más a helyzet. Ezért egy ilyen általános multiplikátor hatást előírni, egy ilyen referencia adatot előírni nem lenne feltétlenül szükséges. Nagyon sok minden függ a beruházási stratégiától, vannak olyan beruházási stratégiák, amelyek nagyobb kockázatot bírnak el, mások kevesebbet, vannak olyanok, amelyek kifejezetten a pénz minél gyorsabbi megtérülésére koncentrálnak, hogy utána ezeket a beruházási ciklusokba vissza lehessen fordítani. Aztán felmerült az is, hogy ne kelljen semmilyen módon jelenteni a multiplikátor hatást, hát ennek kapcsán eléggé kevés információnk van, és így a lehetőségeink is meglehetősen korlátozottak. Köszönöm szépen Nészler úrnak a választ. Nem tudom, hogy a számvevőszék képviselője szeretné ezt kiegészíteni. Igen, szeretném, méghozzá a kérdések sorrendjében. Az első kérdés a jelenlegi programozási fázisra vonatkozik, és mivel a bizottság már hozzászólt, ezért csak azt egészíteném ki. A vidékfejlesztési programok végrehajtása egyelőre nem megfelelően működik. Hét olyan program van, amelyben szerepelnek pénzügyi eszközök, ez öt tagállamot érint, és 429 millió eurót, ez nagyjából megfelel az előző programozási periódusnak. Tehát a két programozási periódus között nincsen nagy eltérés. Ami az EVV auditját illeti, az audit során nem vizsgáltuk az EBB-t. az audit a 2007-2013-as időszakra koncentrált, és akkor nem voltak olyan modellek, amelyeket az EBB igazgatott volna, éppen ezért nem mondtam az 50 millió kapcsán, az az, hogy 50 millió elégséges lett volna arra, hogy a 2013-as év végének igényeit lefedje, és hogy megfelelő multiplikátor hatás érvényesüljön a pénzügyi eszközök területén. A multiplikátor hatás 2-től 12-ig terjed, attól függően, hogy milyen pénzügyi eszközről van szó, és összességében 0,53-nál járunk, tehát ez kevesebb, mint az a pénz, amennyit befektettek a pénzügyi eszközökbe, tehát kevesebb pénz jött ki belőle, mint az, amit beruháztak a pénzügyi eszközökbe. Csak ezt szerettem volna pontosítani a multiplikátor hatással kapcsolatban. Tehát túlbecsülték eredetileg a beruházásra került pénzösszegeket, ez különösen igaz volt a vidékfejlesztés területére, és amikor az előzetes piaci tanulmányok elkészültek, akkor ezek nem voltak, nem voltak elégségesek. Voltak olyan tagállamok, ahol egyáltalán nem készült ilyen tanulmány, ezért nehéz volt felmérni, hogy a vidékfejlesztés területén milyen eszközökre van egyáltalán szükség. Tehát először is túlbecsülték a beruházott összegeket, és amennyiben a pénzügyi eszközök nem végzik el a megfelelő szerepüket, nem a megfelelő szabályok szerint lépnek be a játékba, akkor a multiplikátor hatás sem olyan lesz, mint amit elvártunk. A phase-in kifizetésekről azt mondja a jelentés, hogy ezek korlátozottan tudják csak megoldani a túltőkésítés problémáját. Tehát senki nem mondta a jelentésben, hogy a phasing payment megoldja a túltőkésítés problémáját. Ez nem alkalmas erre. Nem alkalmas a túltőkésítés problémájának a megoldására, nem szünteti meg a problémát. A jelentésben látható számos olyan számadat, Bulgáriát, Olaszországot, Pui régióját vizsgáltuk Szicíliában, ahol az új 25% alkalmazásával még mindig a túltőkésítés esete forog fenn, nem olyan nagy mértékben, mint ezelőtt, de a túltőkésítés továbbra is megmaradt. Azt hiszem, hogy ezzel válaszoltam mindenki kérdésére. Köszönöm szépen mindkét kollégának, köszönöm a hozzászólást és köszönöm azt is, hogy válaszoltak a képviselők kérdésére. Ezzel azt hiszem, hogy véget is ért az első szekció, most következik a második, a kötelező ex ante vizsgálat és az egészséges pénzügyi igazgatás biztosítása, hát ez tényleg gyönyörű cím, Frank Lee és Patricia Lopis lesznek az előadóink ebben a körben. Köszönöm szépen. Szeretnénk megosztani önökkel az Európai Beruházási Bank tapasztalatát az ex anteértékelések témájában. Okay, so the EIB has been support... Az EIB um, támogatta az irányító hatóságokat a korábbi uh, időszakban is. A támogatás részeként az EIB számos tanulmányt elvégzett 23 tagállamban és régióban. Annak idejében a Jessica értékelő tanulmányokat a bizottság finanszírozta, és ezeket nem csak az EIB, hanem a DG Regio is felülvizsgálta. Ezen tanulmányok lényege az, hogy a piaci hiányosságokat azonosítsák, a különböző pénzügyi eszközök esetében, amelyek a fenntartható városfejlődést támogatják. A pénzügyi eszközök esetében figyelembe veszik a vonatkozó nemzeti és regionális szakpolitikai keretet is. Ezen tanulmányok messze menőleg megvalósíthatósági tanulmányok voltak, amelyek a finanszírozást vizsgálták a városfejlesztés és az energia ellátás témájában, és megpróbáltunk beazonosítani olyan projekteket is, amelyek az EIDF szabályzat alapján támogatásra jogosultak. A cél ágazatokat, valamint a különböző pénzügyi termékeket is be akartuk azonosítani Ahogy elhangzott, ez a fajta, ezek a fajta megvalósíthatósági tanulmányok a korábbi tervezési időszakban önkéntes alapon valósultak meg, ugyanakkor az irányító hatóságok, amelyek bizonyos előzetes értékelést végeztek, nagyon nagy hasznát látták ennek a gyakorlatnak. Az ex ante értékelések egy új követelménynek minősülnek az új programozási időszakban. Az irányító hatóságoknak egy ex ante értékelést kell elvégezniük, még mielőtt forrásokat különítenénk el a pénzügyi eszközökhöz. A jelenlegi rendelet egyértelműen rendelkezik arról, hogy mit kell, hogy tartalmazzon egy ex ante értékelés, és eh, ez az egyértelműség a korábbi programozási időszakban nem létezett, úgyhogy örömmel fogadták most az irányító hatóságok. Elmondhatjuk azt is, hogy három célt eh, kell teljesíteni egy ilyen értékelésnek. Először is egy eh, pénzügyi eszköz létjogosultságát a pénzügyi hiányosság orvoslása érdekében, és az OP, valamint az FC céljainak is eleget kell tennie. El kell kerülni az átfedéseket és a következetmenséget a különböző eszközök között, különböző szinteken, továbbá azonosítani kell a piaci hiányosság méretét és természetét, hogy így jobban, a, jobban hozzá méretezzük a különböző eszközöket és egyéb pénzügyi eszközöket. Az ex ante értékelés a finanszírozás iránti keresletet és a keresletet értékeli, és segít kidolgozni egy megfelelő stratégiát, és a különböző kiegészítő forrásokat, amelyeket egy ilyen pénzügyi eszköz vonzhat, és megpróbálja a hozzáadott értéket is mennyiségileg meghatározni. Tehát ezen elemzés mellett az ex ante értékelés azt is megvizsgálja, hogy a korábbi programozási időszakból milyen tapasztalatokat vonhatunk le, és a jelenlegi kontextusra ez mennyiben alkalmazható, így próbáljuk meg elkerülni a múltban elkövetett hibákat, és azonosítani a bevált gyakorlatokat. Az exente értékelést a program monitorozási hatósághoz kell tájékoztatás véget eljuttatni, bizonyos következtetéseket és információkat három hónapon belül közé kell tenni, az értékelés lejártától számított három hónapon belül. Tekintettel arra, hogy az EIB milyen tapasztalatot szerzett a pénzügyi eszközök végrehajtása terén, jó néhány kéréssel fordultak hozzánk, hogy támogassuk az állami hatóságokat, az állami szerveket az excellent értékelés folyamata során. Kaptunk ilyen kéréseket helyi, regionális és nemzeti hatóságoktól is, nem csak a 28 tagállamból, hanem tagjelölt országokból is, akik szeretnék szabályzataikat az EU rendelettel összhangba hozni. Az ilyen megbízások kétoldalú szerződés alapján jönnek létre, az irányítóhatóság és az EIB között köttetnek meg. Milyen tanulságokat vonhatunk le az EIB részéről? Nos, a korábbi programozási időszakban a pénzügyi eszközök javarészt az energiahatékonyságra és a városfejlesztésre, a Jessica-ra összpontosítottak, a KKV-kra pedig a Jeremy. A jelenlegi időszakban a hatályt kibővítettük, a pénzügyi eszközök most már mind a 11 tematikus célra kiterjedhetnek. Amit azonban tapasztaltunk, az az, hogy a mezőgazdaság és a fejlesztés iránt is komoly érdeklődést mutattak az érintett feleket is be kell vonni. Itt nem csak a hatóságokra, hanem a magánszférára is gondolok. Továbbá egy realisztikus kivitelezési ütemtervre van szükség. Niszler úr már említette, hogy mennyire fontos az ex ante értékelés, ez egyfajta építő elem, amely szerepet játszik a beruházási stratégia és az üzleti terv kidolgozásában. Tehát az irányító hatóságoknak tényleg erőfeszítést kell tenniük, hogy a megfelelő forrásokat elkülönítsék, és megfelelő időt szánjanak egy jó exente értékelésre. És az elvárásokat is nyilván kezelni kell, hiszen elképzelhető, hogy előáll egy olyan helyzet, amiben a különböző irányító hatóságok ugyanazon pénzügyi eszközhöz járulnak hozzá, tehát ezt is szem előtt kell tartani. Továbbá a haszon és a költségek között egyensúlyra kell törekedni. Ezek fente nem fog minden kérdésre választ adni, de egy jó kiinduló pontot nyújthat a pénzügyi eszközök hatája és terjedelme szempontjából. Azonosítani kell a projekteket és a projektek menet, menetrendjét. Ez gyakran nem egyszerű, ebben a korai szakaszban nehéz ezt meghatározni, de természetesen az eszközöket jól meg kell tervezni. És ugyanígy meg kell határozni azt is, hogy az ilyen jövedelmem előteremtő projektek milyen eszközöket igényelnek. Tehát véleményünk szerint mi a hozzáadott értéke egy ilyen előzetes értékelésnek. Úgy gondoljuk, hogy az előzetes értékelés által az irányító hatóságok meggyőződhetnek arról, hogy milyen előnyei vannak a pénzügyi eszközök alkalmazásának és a gyakorlati lépéseknek, az irányítóhatóságok tisztában vannak azzal, hogy milyen döntések szükségesek, és a szükséges döntéseket, lépéseket meg tudják hozni. Ebben a tekintetben az exante értékelés segíti az irányítóhatóságokat abban is, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, amikor kidolgoznak egy pénzügyi eszközt, hogy a források felhasználása célirányos legyen. Az exantértékelések nagyon hasznosak lehetnek, ugyanis jó elképzelést adnak az iránytartóságnak arról, hogy milyen a piac, és így szilárd alapot szolgáltatnak egy későbbi beruházási stratégia kidolgozásához. A piacértékelési része ennek az exent értékelésnek megindokolja azt, hogy hogyan lehet jobb tőkeltételi hatást elérni a források felhasználásával. Amit tapasztaltunk az az, hogy az exente értékelés általában felfedi azt, hogy a technikai nyújtás jobban felhasználható. Nagyon fontos az is, hogy az irányító hatóságok teljes felelősséget vállaljanak az egész folyamat során, hogy biztosítsák azt, hogy ez az értékelés összhangban legyen az operatív programmal, valamint a irányítási struktúrával. Végezetül pedig az exente értékelés egy szükséges ellenőrzési irányt mutat, ami szintén fontos a pénzügyi eszközök felhasználása és végrehajtása szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jopis asszony. Köszönöm az értékelését az EIB részéről, így akkor tovább léphetünk a következő előadásra, hatékonyság és eredményesség a pénzügyi eszközök vonatkozásában az Egyesült Királyságban, ezt pedig Lee úr fogja ismertetni velünk. Parancsoljon öné a szó, de még mielőtt megadnám a szót, röviden átfutottam az értékelését, örülök annak, hogy Wales-t számos alkalommal megemlítik a jó gyakorlatok szempontjából. Köszönöm. 2013-as tapasztalatokat vizsgáltunk meg, és megnéztük, hogy milyen forrásokat használtunk fel, és egészen visszamentünk az 1990-es évek végéig a pénzügyi eszközök használatásnál. A leglényegesebb a 2000 7.13-as programból, hogy uh, hogyan uh, tudták felhasználni a vidékfejlesztésben a pénzügyi eszközöket. És nagyon fontos az, hogy tudnunk kell, hogy milyen célja van a pénzügyi eszközöknek. Nagyon fontos az, hogy megfelelő rugalmassággal használjuk ezeket. Tehát mindenképpen be kell építeni a rugalmasságot a pénzügyi eszközök felhasználásában. És nagyon fontos az, hogy egy teljesítménymenedzselési kultúrát is meghonosítsunk. A tapasztalatokat kihasználtuk 2007 és 2013 között. Tehát nagyon fontos az, hogy jobban integráljuk a pénzügyi eszközöket a stratégiai, az összstratégiai megközelítésbe. És nagyon fontos volt az alapok felhasználásánál. Nagyon lényeges az, hogy holisztikusan kezeljük a pénzügyi eszközöket, tehát hogy a többivel összehasonlítva. 2007 és 2013 között ezt nagyjából sikerült elérni. És az Európai Regionális Fejlesztési Alappal együtt oldottuk meg. A kiértékelés nagyon racionális alapon történt volt már megfelelő infrastruktúra, volt már megfelelő szakismeret, és ezek pedig mind hozzájárultak ahhoz, hogy költséghatékonyabban tudjuk az új alapokat is felhasználni. A Jeremy alapok középtávú kiértékelése Anglia és Wales esetében azzal az eredménnyel zárult, hogy ezek egy nagyon jó modellt képviselnek a pénzügyi eszközök felhasználása tekintetében. Tehát volt mire építeni. A jelen alap egyik sikere annak volt köszönhető, hogy személyre szabott módon próbáltuk alkalmazni a megszélzott régiókban és érintett csoportok között. Az a lényeges az, hogy a beruházási stratégiát itt is megfelelő áttekintéssel végezzük, tehát hogy a többi pénzügyi eszközzel történő összefüggésben. Nagyon fontos az, hogy a pénzügyi adminisztráció is katalizátorként lépjen fel, hiszen hogyha megjelennek ezek az alapok, akkor nagyon fontos az, hogy további rulírozó és emelő hatást fejtsenek ki. Nagyon lényeges a részletes stratégiát és a stratégia menetrendjét megszabni, hogy megfelelően lépcsőzetesen finanszírozhassuk a különféle projekteket. Nagyon fontos az, hogy az üzleti terveket évről évre át kell dolgozni, hiszen a kezelő szervezeteknek pontosan kell tudni, hogy mi van. És az Európai Regionális Fejlesztési Alap esetén igenis meg kell szabni, hogy milyen szankciók vannak, amennyiben valaki nem megfelelő módon alkalmaz a pénzügyi eszközöket. A pénzügyi eszközök programozási időszakban történő felhasználása egy bizonyos kontextusban történik. A gazdasági recesszió és a pénzügyi válság is megmutatta, hogy szükség van a társfinanszírozásra, hiszen nagyon sok magán beruházó válságba került, és nem igazán tudott hozzájárulni. A Jeremy programok kiértékelése pedig választ is adott részben a kihívásokra, hiszen lényeges volt, hogy a piaci viszonyok és a teljesítmény alapján sikerüljen eldönteni, hogy hogyan változnak, hogyan reagáljunk a piac változó viszonyaira a megfelelő szakértelemmel magas szintű teljesítményt érhetünk el. Ez pedig a siker számára elengedhetetlen. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen szakismereteken, milyen tapasztalatokra van szükség, amennyiben alkalmazni szeretnénk az alapokat. Nagyon fontos az, hogyha összetett alapokról van szó, akkor a részleteiket is megfelelő módon ismerjük. Ezen kívül az alapmenedzsereknek pedig eh, negyedéves jelentést kell készíteniük arról, hogy eh, hogyan, milyen területeken történik a beruházás, milyen rulírozó, illetve emelő hatást fejtenek ki az alapok. Ezen kívül a teljesítmény állandó megfigyelése, mérése is eh, lényeges. És a különféle mutatókat pedig a pénzügyi eszközök alkalmazásánál figyelembe kell venni. Ezen kívül a gazdasági mutatókat, mint például a munkahelyteremtést, a munkahelyek megőrzését. Nagyon fontos az, hogy megfelelő mutatókkal végezzük a méréseket, és ezek alapján tudjunk reagálni. A Jeremy és a Jessica kiértékelése megmutatta, hogy egy márka identitás is kialakult. Hiszen amennyiben az állami szektor bizonyos támogatást nyújt itt a vidékfejlesztésre, akkor az generálhat további magánbefektetőket is. A Jeremy és Jessica kiértékelése nagyon jó példát mutat arra, hogy hogyan lehet megfelelően kihasználni a pénzügyi eszközöket. Tanultunk a folyamatból, tanultunk a korábbi folyamatokból, és láttuk, hogy pozitív hatást fejtettek ki a pénzügyi eszközök a közép és a kis és középvállalatokra. A regionális fejlesztési alap alapvető volt a KKV-k támogatásában, és nagyon sok hasznos dolgot tanulhattunk az alapok alkalmazásából. Tehát fölírtam, hogy mik azok a főbb dolgok, amiket tanultunk 1900, eh, bocsánat, 2007 és 13 között. Köszönöm. Uh, uh, köszönöm szépen, és uh, köszönöm López asszonynak, és köszönöm Reed úrnak az expozékat. Most pedig a képviselőké a szó, hogy kérdéseket tegyenek fel. Tehát, igen, önni az első. Köszönöm. Sajnálom, hogy elmulasztottam a prezentációk egy részét, de hát más dolgom is volt. És uh, Reed úr, tehát uh, mit ért el emelő hatást? És uh, igazából szenvedünk attól, hogy nem tudtuk meg a bizottságtól ma, hogy milyen gyakorisággal alkalmazzák itt a strukturális alapokat, regionális fejlesztési alapokat. Tehát amit hallottunk, az néha gonddal tölt el minket. És nagyon fontos lenne tudni, hogy mit értek el az alapok a pénzügyi menedzselésben, mennyi magántőkét vonzottak még be, hány konkrét projektet sikerült finanszírozni, hát érdekelnének a részletek, tehát érdekelnének a konkrétumok. Hogyha esetleg eh, ebben a tekintetben valamit el tudna nekünk mondani, hiszen az a véleményem, hogy eh, itt eh, nem hallunk semmi konkrétumot és ez aggodalommal tölt el minket, hiszen túl keveset tudunk arról, hogy mi történik az alapokkal. Tehát örülök, hogyha bármi konkrétumot hallhatunk. Köszönöm. Thanks, Mrs. Gressler. Next, Mr. Köszönöm. Pilinszki úr, is utána Eterics úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid kérdés. Lapez asszonyhoz ami a kijelentésére vonatkozik. Itt a mezőgazdaság, a mezőgazdaságról beszélt. Úgy gondolom, hogy ez nem vág össze az eddig kapott információkkal, tehát amit a számbevőszéktől hallottunk. Tehát ott, ott igazából azt hallottuk, hogy nagyon csekély a pénzügyi eszközök iránti érdeklődés, a célcsoportok, cél személyek részéről. Tehát nem érez egy ilyen diszkrepanciát? Tehát, hogy mire lehetne használni az eszközöket, és mire használják ténylegesen? Köszönöm. Réd úr, köszönöm szépen a prezentációt, nagyon érdekes volt. Az EU-s pénzügyi eszközökről beszélt, és hogy Nagy-Britanniában hogyan használják fel Hogyha jól értem, akkor a kohézióról és kohéziós alapokról, strukturális alapokról beszélt. Nagyon érdekel, hogy a brit kormány hogyan kombinálja ezt helyi hatóságokkal, tehát a, a keleti Midland, illetve Birmingham környékén. Vannak ilyen példák. Tehát itt megpróbálják személyre szabni a pénzügyi eszközöket, hogy jobban felvegyék az érintettek? És ténylegesen hogyan éri, érik el ezek a pénzügyi eszközök azokat a célokat, amelyekről beszéltünk itt a szakbizottságban? Kedves kollégák, hallottuk a kérdéseket Labazasszonyhoz és Reed úrhoz. Nem tudom, van-e még kérdés? Ha nincs, akkor López asszonynak adom át a szót. About, um... Köszönöm a szót. Arról beszéltünk, hogy milyen különbség van az igények, illetve a számvevőszék véleménye között. Hogyha megnézzük a programozási időszakot és az erre vonatkozó ellenőrzéseket, akkor természetesen nagyon fontos, hogy a valós igényeket nézzük. Tehát itt nincsen feltétlenül eltérés, inkább azt mondanám, hogy az érdeklődés növekszik, és hogy hogyan lehet ezeket az uh, pénzügyi eszközöket hatékonyabban felhasználni. És lenne még egy kiegészítő kérdés. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek az eszközök akkor hogyan működnek? Tehát, hogy az történt, hogy elveszítették a lelkesedésüket, és ezért nem működtek? Válasz. Ez a gyakorlat még folyamatban van, még ez nem tekinthető lezártnak, ezért nem tudok erre konkrét választ adni, a végső elemzés még nem készült el, hiszen ezeknek az eszközöknek a végrehajtása még folyamatban van. Liur, ami a multiplikátor hatást illeti, a Jeremy, ha jól gondolom, akkor megfelelőképpen működött, ugyanis az első finanszírozástól kezdve nagyon sok különböző finanszírozási lehetőségre volt lehetőség, az LBB a társfinanszírozás, tehát nagyon sok különböző lehetőség nyílt meg. Hogyha megnézzük, hogy a piacok jelenleg hogyan működnek, egyelőre még azt látom, hogy az első körben sokszor nehéz beindítani a finanszírozást, de amikor sikerül meggyőzni a magántőkét, hogy belépjen, akkor onnantól kezdve a multiplikátor hatásnak követke, köszönhetően már sokkal jobban működik a finanszírozás. Tehát azt látom, hogyha rögtön a kezdetektől bevonásra kerül vagy a társfinanszírozás, vagy a magántőke, akkor megfelelőképpen érvényesül a multiplikátor hatás. Aztán, hogy a, a felelős hatóságok hogyan vélekednek erről, hát valóban nagyon fontos, hogy minden információt megkapjanak, hogy a, a felügyelő ugye tanácsadó szervek is rögtön a legelejétől fogva részt vehessenek a döntéshozatali folyamatban mindenki számára, minden résztvevő fél számára fontos, hogy hatékonyak legyenek, hogy sikeresek legyenek ezek a projektek, különösen most a válság időszakában. És mindenki számára az a jó, hogyha rögtön megvan a teljes finanszírozási összeg, hogyha nem kell második, harmadik pót és pót-pót finanszírozást összegyűjteni. Természetesen a különböző finanszírozási lehetőségek között vannak különbségek a hitelalapú, tradicionális támogatásnyújtáshoz képest sokkal innovatívabb rendszerek is vannak, tehát nem csak a hitelalapú támogatás létezik, a magánszektor bevonása rendkívül fontos, és az, hogy megfelelő finanszírozási lehetőséghez jussanak nélkülünk is a vállalkozások. Tehát mi egyfajta végső megoldás vagyunk, jó lenne, hogyha megfelelő finanszírozás, megfelelő hitelt kaphatnának a vállalkozások nélkülünk is. De természetesen a magánszektorral együttműködve megpróbáljuk kiegészíteni a finanszírozási lehetőségeket. A statisztikákat mindenki ismeri, a különböző alapokkal kapcsolatban a bizottság is ismeri, és ezek az alapok annyira különbözőképpen működnek, hogy általánosságban elég nehéz róluk nyilatkozni. Egyelőre úgy gondolom, hogy az alapok működése megfelelő, legalábbis az Egyesült Királyságban az. Várjuk a 2014-2020-as programozási periódust, és reméljük, hogy az új vállalkozások, amelyek most keresnek finanszírozási lehetőséget, hozzá is jutnak ezekhez a pénzekhez. A Manchesteri régióban nagyon jól működnek a városfejlesztési alapok, a Jessica például rendkívül sikeres volt, és ez tényleg megmutatta, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a finanszírozásban. Én úgy vélem, hogy a finanszírozási kultúra is végre változik, és a támogatástól a visszafizetendő finanszírozás felé lépnek el a támogatási lehetőségek. Úgy gondolom, hogy a közfinanszírozáshoz való hozzáférés nehézségei csökkennek, tehát itt is pozitív tendenciák valósulnak meg. Manchesterben nagyon jó esettanulmánya, esettanulmányokat tudnék megemlíteni. Liverpoolban is a jessica finanszírozásra. Az igazi kihívás az, hogy megfelelő volumenű és megfelelő méretű finanszírozást tudjunk biztosítani, mert ez egyelőre nem valósul meg minden régióban. Reméljük, hogy a 2014-2020-as időszakban a vállalkozásokat, a magántőkét is be tudjuk majd vonni a finanszírozásba, és az alapok elérik azt a kritikus tömeget, amely szükséges ahhoz, hogy magukhoz vonzák a megfelelő kiegészítő finanszírozást és így elégséges lehetőségünk lesz majd a vállalkozások, a beruházások működtetésére. A Northern Powerhouse esetében is úgy érzem, hogy elértük a kritikus tömeget, hogy megvolt a három nagy alap, és ez megfelelő támogatást nyújtott, meg tudtunk felelni a piaci igényeknek, és a 2014-2020-as időszakban mind a beruházási bank, mind pedig a beruházási alap megfelelő lehetőségeket nyújt. Az a korai finanszírozás is megfelelő szinten van. Hát, hogy elértük-e a célokat, nagyon sok példát tudnék mondani, amelyek rendkívül sikeresek voltak, és az ex ante felmérés egyfajta validációja is véleményem szerint ezeknek a projekteknek, ez legalábbis így működött a 2007-2013-as időszakban. Úgy gondolom, hogy a megfelelő rugalmasság is megvalósult, ezért a különböző alapok között lehetett átcsoportosítani finanszírozási lehetőségeket, amelyek, amennyiben erre volt szükség. Tehát lehetett így hatékonyan átcsoportosítani pénzeket, hogy ezek a pénzek tényleg oda kerüljenek, ahol valóban szükség volt ezekre. Köszönöm szépen, Li úr. A példával kapcsolatban, a Finance Wales alappal kapcsolatban szeretnék valamit elmondani. Ez az elmúlt években elég jól működött, ugyanis az elmúlt években a bankoktól a KKV-k nagyon nehezen kaptak hitelt, ezért nagyon jó volt ez az alap, amely segíteni tudta a KKV-ket a finanszírozási problémáik megoldásában. Így tovább fejlődhettek, tehát ez az elmúlt években nagyon jó példa volt. Köszönjük szépen Li úrnak is, és Jopis asszonynak is a hozzászólást. Szeretne még valaki kérdezni? Excuse me. I just wanted to respond to Mrs. Gressler. The... Köszönöm szépen Gressler asszonynak, szerettem volna még válaszolni ugyanis az imént ugye kiment a teremből, és a rendelkezésre álló adatokról kérdezett, úgyhogy most megadnám a választ. Tehát ez a szintézis összefoglaló jelentés a végrehajtásról tulajdonképpen az a dokumentum, amely megmutatja, hogy mit értünk el a 2007-2013-as időszakban a jelentések minőségével kapcsolatban. Azt mindenki tudja, hogy Ugye 2011-ben bevezették a jelentéstételi kötelezettséget a tagállamok irányába, ugye ekkor változott meg a rendelet. Azelőtt nagyon kevés adatot kellett a tagállamoknak szolgáltatniuk, és különösen kevés információnk volt magára a teljesítményre nézve. A garancia instrumentummal vagy a multiplikátor hatással kapcsolatban rendkívül kevés adatunk volt, illetve az újrabefektetéssel kapcsolatban is. A tagállamok opcionális módon küldhettek információt és tehettek jelentést, és ezt nem sok esetben tették meg. Ezért örülünk az új jelentéstételi rendszernek, mert ez az új periódusban nagyon nagy segítség lesz majd. A multiplikátor hatás kapcsán az új 2014-2020-as időszakban, ugye itt már új jogszabályok vannak. Az exante értékelésnek új kritériumai vannak, és itt kimondjuk, hogy meg kell adni a becsült vagy elvált, elvárt multiplikátor hatást. Tehát mindenképpen mérni kell a multiplikátor hatást, ami természetesen sok mindentől függ. Attól függ, hogy hova ruházzák be ezeket a pénzeket, és nyilván a kohéziós politika kontextusában nem mindig könnyű mérni és megbecsülni a multiplikátor hatást. De mindenképpen racionalizáltuk a kritériumokat, és most már azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy mit is értünk multiplikátor hatás alatt, legalábbis a mostani periódusban, és hogy egészen konkrétan mit értünk azon, hogy az exante elemzés során meg kell becsülni a várható multiplikátor hatást. Ez a szintézis jelentés, ugye az október 15-e jelentés. Igen, igen. Sums up the state of the art of 31st of December. Ez a 2014. december 31-ig lezáruló időszak naprakész adatait tartalmazza. Tehát ezek frissebb adatok, mint azok az adatok, ami akkor rendelkezésre álltak, amikor a háttérjelentést írták a szakértőink a múlt évi adatok alapján. Yeah. Thank you, Mr. Isler. And Mrs. just... Köszönöm szépen, Isler úr. Gressle asszony is jelezte, hogy nagyon örül, hogy választ kap a bizottságtól a kérdésére. Azt hiszem, hogy akkor ezt a fordulót ezzel lezárhatjuk, és vissza is adom önnek a mikrofon, bár nagyon élveztem itt az elnöki szerepet. Sorry, Mr. Lee? Yeah, thank you, Mr. Chair or Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. nem tudom, hogy az ön kérdésére, az ön konkrét kérdésére akart választ kapni, ami ugye szintén az EIB-re vonatkozott, a Jessica működésére. Niszler úr említette, hogy ezen alapok teljesítménye 2015 során javult jelentősen. Kollégánk az, aki illetékesebb ebben a kérdésben és konkrétabb adatokkal is szolgálhat, amennyiben ez érdekli önt, arról, hogy hogyan teljesítettek az alapok 2015-ben. I think Mrs. Gressler is enjoying the break. Azt hiszem, hogy Gressler asszony élvezi a szünetet, úgyhogy akkor folytatnám én egy kicsit tovább. Áttérünk az utolsó fordulóra, pénzügyi eszközök, az alapkezelők megközelítés, az alapkezelők nézetei, azt hiszem, hogy ezért akarta Gressler azt mondani, hogy én folytassam, ugyanis Nikolás Panayotopoulos úr, az előadónk. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Beruházási Alap nevében ismertetném önökkel a helyzetet. Köszönöm a meghívást, hogy eljöhettem ide. Úgy gondolom, hogy az EIF jelenléteit egy valós többlet értéket biztosít, hiszen az élvonalban voltunk az EIB-vel együtt a 2007 és 2013 közti időszakban. Az EIF hosszú múltra tekintett vissza a pénzügyi eszközök szempontjából, főleg olyanokra gondolok, amelyek a KKV-k, KKV-kat segítik. Együttműködtünk az Európai Bizottsággal, hosszú éveken keresztül a központi eszközök témájában, és a decentralizált vagy megosztott irányítás tekintetében is komolyabb szerepet vállaltunk. A tapasztalatunk alapján szólnék néhány szót arról, hogy az EIF konkrétan mit teljesített, megosztanék önökkel néhány adatot is a szabályozási keret hogyan hatott a munkánkra, milyen tanulságokat mondhatunk le, és milyen elképzeléseink vannak a jövőre nézve. Megpróbálnánk választ adni az auditálás kapcsán felmerülő kérdésekre, és egy áttekintést adnék arról, hogy a 2014-es időszakban milyen lépéseket tettünk. Köszönöm szépen. Először is ezt a térképet mutatnám meg. Innen láthatók a holding alapok, amelyeket az EIF kezelt 2007 és 2013 között. látható, hogy több mint egy milliárd euró strukturális alapot kezeltünk több holding fund keretében. Ez a ez a slide felmerült már a rulírozó hatás kapcsán is. A programozási időszak szempontjából ez releváns, ugyanis a struktúrál, ugyanis a strukturális alapok szempontjából ezeket ismét visszaforgatják. Láthatják tehát, hogy jó néhány tagállamban már kibővítették, kiterjesztették az irányító megállapodásukat a beruházási alappal. A 2007 és 13 közti időszak alapjait tehát továbbra is folytatni fogják. Ami a jelentést illeti, amelyet a bizottság készített, két esettanulmányt emeltünk ki, a bolgár és a román holding fundot, ezeket az EIF kezeli. Amit szerettünk volna megosztani önökkel, az az, hogy a bulgár, a bulgár struktúra, illetve a különböző intézkedések, amelyeket a Jeremy programon keresztül hoztunk meg, ezek számos témához kapcsolódnak, amelyeket már hallhattunk a meghallgatás során. Láthatják, hogy több terméket léptettünk életbe, ezek tőke és adóság eszközök. Amit érdemes megemlíteni, az a tőkeáttétel hatása, és az, hogy ez hogyan változik a különböző célok függvényében. Az ex ante értékelés, valamint a befektetési stratégia során láthatják, a korábbi szakaszokat itt a dián, az Accelerator és Seed Fund. Nagyon nehéz ezekhez magánbefektetőket vonzani, éppen ezért a strukturális alapok vagy az állami alapok részvétele fokozottan jelentős az állami támogatások mellett Azonban, ahogyan jobb oldal felé közelítünk, figyelembe véve a KKV-k fejlődését, növekedését, egyre, közele, egyre könnyebbnek bizonyul a magánbefektetések vonzása. A tőkeáttételi hatás itt az alapok ötszörösét teszi ki, tehát ezt érdemes mindig szem előtt tartani, összefüggésbe kell helyezni a különböző eszközök szakpolitikai céljait, valamint a magántőke rendelkezésre állását, ami pedig az eredményeket illeti. Nagyon rövid összefoglalást adnék a bolgár esetről. Ezt a jelentésben nem láthatják még. Niszler úr említette ezt a jelentést. ...2015. szeptembere végén az alapok 92%-át sikerült lehívni. A tőkeltétel szintje természetesen az eszközök függvényében változik, valamint változik a KKV-k száma is, több mint 8000 vállalkozást sikerült ezen keresztül finanszírozni, és ezek nagy része mikrovállalkozás. Ami pedig a piaci hatást illeti, hogyha a vállalatok számából indulunk ki, a KKV-knek nyújtott hitelek jelentősen emelkedtek, valamint a bankok által követelt garanciák és kb. 100%-ot igényelnek. A Jeremy esetében általában ez a szint 50% alá megy, tehát természetesen ez jelentősen befolyásolja azt, hogy a KKV-k a saját eszközéket mennyiben tudják felhasználni. És a kockázat megosztás szempontjából is, ugye itt a finanszírozás költségeiről beszélünk, ugyanis a Eurostat felméréséből az derül ki, hogy Bulgária az az ország, ahol a KKV-k számára a legköltségesebb az ilyen finanszírozás megszerzése, ugyanis a kamatok általában 50%-kal az átlagos költségek alatt vannak. Arra is törekedtünk, hogy a tőke ökoszisztémát javítsuk Bulgáriában, összevetve ezt a, az európai szinttel. A magántőke bevonásának szintje nagyon alacsony volt, éppen ezért főleg a korábbi szakaszban további lépések szükségesek, mi erre a szakaszra helyeztük a hangsúlyt, de természetesen ez egy, ez egy szakasz, hiszen a kockázati tőke esetében hosszú évekbe telik a finanszírozás kiteljesítése, ez az új időszak alatt is folytatódik. A 2014-es ex ante értékelés során is figyelembe vettük már a jelenlegi teljesítmény szintjét, szintet, de azt elmondhatom, hogy hatást sikerült elérni. és munkahelyek is létrejöttek ezen folyamat során. A következő dián láthatnak megint egy térképet, különböző közvetítő felek, közvetítők, akik a strukturális lapok végrehajtásába bekapcsolódtak. Nem mennék további részletekbe, de úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt ez a gyakorlat. Niszler úr utalt erre. A bizottság is számos kérdést tett fel. A pénzügyi eszközök során a kulcsfontosság velem a magánszereplők bevonása a végrehajtásba. Az EIF számára természetesen elmondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk az eddig elért eredményekre, ugyanis jelentős bank, bankokat sikerült bevonnunk a végrehajtásba, ez pedig mindenképpen javítja a finanszírozás rendelkezésre bocsátását és ebből már némileg láthatják is, hogy milyen tapasztalatokat vontunk le azzal kapcsolatban, hogy mi történt eddig, milyen a jelenlegi helyzet a korábbi a korábbi szabályozás a támogatásokra helyezte a hangsúlyt, a Digi Régió is részt vett ebben az értékelésben. Most azonban van egy új keret, ami sokkal bővebb, és sokkal jobban kifejti a pénzügyi eszközöket. Ezt a folyamatot fenn kell tartanunk, a rugalmasságot meg kell őriznünk, ugyanis ha szeretnénk haladni, akkor kulcsfontosságú lesz az, hogy a szabályozás, a keret, az auditálás, a nyomonkövetés mind egyensúlyban van, és továbbra is vonzuk a piaci szereplőket. Ez tehát egy komoly kihívást jelent, de ezt el kell érnünk a kívánt hatás érdekében. Az új keretben vannak bizonyos intézkedések, amelyek a tőkebefektetéseket megkönnyítik, megkönnyítik a végrehajtásukat a korábbi helyzethez képest. Egyéb piaci elvárások, mint például az, hogy biztosítsuk továbbra is a tőke könnyítését. Ezek még foglalkoztatnak a jövőben is, de a rugalmasságot mindenképpen meg kell őriznünk. És végezetül szólnék még néhány szót az audit keretről. Ezt is szerencsére jelentősen sikerült egyszerűsíteni. Egy egységes audit elvet vezettünk be, és ez nagyon hasznos, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy a strukturális alapok végrehajtása, a holding alapok végrehajtása szükségesé teszi, hogy ezeket auditálni kell, ellenőrizni kell, de több fél végzi ezt az ellenőrzést, és gyakran átfedik egymást a hatáskörök, illetve a kompetenciák. Felsoroltuk itt az általunk elvégzett auditok számát, azon ellenőrzések számát, amelyekben részt vettünk a múltban, 2011 és 15 között. Ez tehát az időszaknak csak a felére terjed ki. A kezdeti adatokat nem közöljük, látják, hogy 53 ellenőrzést ellenőrzésben vettünk részt, és elmondhatom, hogy különösebb gondok nem merültek fel az ellenőrzések során. 2014 kapcsán pedig, mert eh, erre azért törnék ki, mert erre is vonatkozott egy kérdés, valóban több tagállammal együttműködünk, két térképet mutatunk, bal oldalon látható az új, láthatóak azok az új kezdeményezések, amelyeken dolgozunk decentralizált eh, irányítás keretében. Tehát világos kékkel láthatóak bizonyos tagállamok, amelyekben jelenleg folyik az egyeztetés a finanszírozási megállapodásokról. Ide tartozik ugye a, mag, a mezőgazdasági ágazat is, az első finanszírozási megállapodás aláírására hamarosan sor kerül, jobb oldalon pedig láthatják az új KKV-kre vonatkozó kezdeményezést. Ez egy új kezdeményezés, amely csak ettől az időszaktól indul, és az FC alapokat a központi programokból kapcsolja össze, tehát a Horizont program, valamint a COSME program tartozik ide, és az EIF, valamint az EIB forrásai is belefolynak ebbe. Így próbáljuk előmozdítani a KKV-k számára a hitelezést. Spanyolország és Málta esetében a végrehajtás már elkezdődött, és dolgozunk most további megállapodások véglegesítésén. Tehát elmondhatom, hogy előrelépés történt ezeken a területeken is. Köszönöm. Köszönöm szépen a két kollégánknak az Európai Beruházási Alaptól. A következő előadónk pedig Zeltherr úr, aki a Baden-Württembergi bank igazgató tanácsának tagja, nem látom, itt van, mégis itt van. Well, thank you very much and good. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Gott, Baden-Württembergből, Gressler asszony. Üdvözlöm. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek ezen a meghallgatáson. Röviden szeretnék fogalmazni és a diámat rögtön fel is teszem. Igen. Túl gyors voltam. Egy rövid áttekintést szeretnék az AECM-ről nyújtani, utána néhány számot említenék, hogyan működik a garancia koncepció a pénzügyi eszközökkel, hogyan kombináljuk a garancia eszközöket a saját eszközeinkkel, és hogy milyen következtetéseket vonhatunk le. Tehát a tapasztalataimat is megosztom önökkel, tehát általában a többi programból származó tapasztalataimat osztom meg önökkel, de a ma említett pénzügyi eszközökre is kitérnék röviden. Az AECM-et 1992-ben alapította öt tag, nagyon jól fejlődött, és 2015-ben 41 tagunk lett 25 országból, az AECM több, mint egy lobbyszerv, inkább egy platformnak nevezném, ahol tapasztalatcsere zajlik, állami segítségekről, pénzügyi eszközökről cserélünk tapasztalatot, és természetesen eh, támogatjuk az európai intézményeket, hogy eh, kifejlesztenek olyan eh, lehetőségeket, hogy hogyan lehet könnyebben pénzügyi eszközökhöz jutni. 2011 végén körülbelül 2,9 millió aktív garancia létezett. És és a garancia támogatta. Tehát ki van benne a folyamatba? Tehát szükségünk van a KKV-kre, szükségünk van a mikro társaságokra, startup vállalatokra, szükségünk van egy bankra, és természetesen szükséges, szükségesek megvalósítható projektek. És ezek a projektek a bank szempontjából igazából kockázatos lehet, mert nincs elég garancia. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy legyen intézményes garancia. És az intézményes garancia pedig betöltheti azt az űrt, amikor hiányoznak a megfelelő biztosítékok a bank részéről. Természetesen itt viszont garanciák is vannak, ez lehet a nemzetállamtól, ami esetünkben lehet a szövetségi államtól, vagy lehet az Európai Unió részéről is. Ez az első emelő hatás, ahol a garancia szektor is jelentkezik. Viszont garancia a közvetítők révén, tehát először is mindenképpen a pénzügyi közvetítőkön kell itt elgondolkoznunk, ezek lehetnek a kereskedelmi bankok, és ezek támogatják a KKV-kat, és megkönnyítik, hogy forrásokhoz jussanak. Amikor mi a közvetítőkről beszélünk, akkor mi a garancia közvetítőkről szólunk. És természetesen a garancia, garancia intézmények különleges szolgáltatásokat is nyújtanak a KKV-knek, tehát tanácsot adnak, szakismerettel rendelkeznek, és elég gyakran a kereskedelmi kamarák is bevonásra kerülnek. Tehát ezek a garancia modellek nem profitorientáltak, és a KKV-k elég gyakran szerepelnek itt a garancia menedzselésében. Tehát mindenféle bankokkal együttműködünk, és az egész szornak, illetve az egész szövetségi államnak a rendelkezésre állunk a termékeinket. De mielőtt áttérünk a hatos diára, és természetesen rá kell kérdezni a strukturális alapok tapasztalataira is, illetve hogy milyen tapasztalatokra tettek szert, Tehát a tagjaink tapasztalatáról szeretnék most beszámolni, de egy programra szeretnék összpontosítani. Ezt a példát tehát a 11 milliárd euró 65 százaléka viszont garanciával rendelkezik, és 130 ezer KKV, tehát 130 ezer KKV-t fednek le az ICM tagjai, tehát összesen a 250 ezer KKV-ről lehet szó, és 220 ezer KKV profitált már a garanciából. És a új programok, mint a COSME, a Horizon, az FC, Tehát itt a legnagyobb emelő hatás, itt látható, tehát itt látjuk az alap volument, tehát ez például legyen 520 eh, millió euró, és eh, ezen kombináción belül, tehát a cipet, eh, a cip költségvetést itt hitelgaranciákkal támogatjuk meg, és ez 25 milliárd euróra növekedhet a kkv számára. És természetesen rulírozó hatást is észlelünk itt, hiszen a garanciák, tehát igazából nem csak Tehát van néhány agályunk, és uh, itt egy uh, szervezetre gondolok, tehát a kereskedelmi bankokra. Elég gyakran a kereskedelmi bankok a részvényeseink, és így, hogyha közvetlenül megállapodást kötnek, akkor a garanciát nyújtanak, ők viszont természetesen viszont garanciát kérnek. Ennek a következménye pedig eh, az lehet, hogy igazából senki nem óhajtanám, mert hogyha az addicionalitást is megemlítjük, az addicionális eh, támogatást, eh, és uh, itt ez egy probléma lehet. És uh, itt például a kamarákra is gondolhatunk, tehát a kamarákkal is lehet megállapodást kötni, de természetesen itt további emelő hatást érhetünk el multiplikációval, és itt természetesen figyelembe kell venni a teljes lefedést, hiszen a teljes lefedés vonatkozhat egy egész szektorra, egy egész régióra. A fő téma az addicionalitás, hiszen itt a strukturális alapokat vagy más pénzügyi eszközöket váltanak ki. Itt a kozme példáját mutatnám be, hiszen ez viszonylag egyszerű, a baloldalt látjuk, tehát a kereskedelmi bank a garancia, vállaló bank 50%-ban átvállalja a garanciát, tehát ez azt jelenti, hogy átvállalja a kockázat 50%-át, tehát a bank dönti el. A bank dönti el, hogy Cosmét vagy Horizont használ, vagy milyen más eszközt. És a bank együttműködhet a Cosméval, a strukturális alapok esetében a nemzeti hatóságokkal, közvetítőkkel működnek együtt, amelyek már jelen vannak támogató szereppel az adott régióban. És ez alapvető kulcs tényező. Tehát összegyűjtöttük, ez is ez az utolsó megjegyzésem, tehát összegyűjtöttünk itt néhány megjegyzést. És uh, itt a további tapasztalatot, tapasztalatokat is összegyűjtöttünk. Tehát itt a pénzügyi eszközök elérhetőse nagyon pozitív hatással van az új vállalkozói kódexre. Ez is egy alapvető megjegyzésem. Azonban a, itt a jogalkotás illetve az adminisztráció pedig eh, túl sok kapacitást kér az összes érintett fél részéről. Ez egy eh, eléggé lényeges pont, van egy nem elfogadható pont. A program, programozási időszak közepén van egy olyan eh, téma, hogy a menedzsment hogyan kalkulál. Tehát ez nem tükrözi vissza az aktuális költségek programját, tehát mert ez beklódolással zajlik. Tehát itt még hogy pénzügyi eszközöknek visszafizethető jellege van, akkor is egy nagyon lényeges támogatás ez. Tehát ez azt jelenti, hogy a banki hiteleket és a pénzügyi eszközöket össze is lehet hasonlítani. Tehát, hogy most ezt összefoglaljuk. Tehát itt az lehet a dolog hatása, hogy a magánbankok többsége nem specializált abban, hogy támogassa garanciabankként a KKV-ket. Tehát például itt van a SIP program is, ugyanabban az időben, a válság alatt, és a válság megnövelte a program iránti igényt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ez lett volna az én hozzájárulásom a ma megtárgyalandó témák között. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Grüzgott, hogy így saját tartományunk nyelvén üdvözöljem, tehát nem tudom, hogy mennyire közismert, hogy a németek még mindig különféle törzsekre oszlanak, és nagyon örülnek, hogyha törzstársukkal találkoznak. Tehát Pirinszki úr az előadó. Chair, short um, question to the representatives of the EIF. Köszönöm szépen. Az EIF-re vonatkozna az első kérdésem. Mi az önök véleménye, mi az önök érzése azzal kapcsolatban, hogy ennek a portfólió megközelítésnek Bulgáriában miért volt olyan nagy sikere, hogy miért volt annyira sikeres ez a projekt az önök véleménye szerint. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy ezekből a tapasztalatokból milyen leckéket kellett megtanulni, és hogy az Európai Beruházási Banknál működő lehetőségeket mennyire tartják jónak. És elhangzott az, hogy az EIB támogatásának jelentős része az öt legnagyobb gazdasággal, vagy legfejlettebb gazdasággal rendelkező tagállamhoz kerül Európában. És mi lenne, hogyha strukturális szempontból inkább más régiókat támogatnának? Hát nekem is lenne egy-két kérdésem. Először is köszönöm szépen. A auditálás nagyon jó benyomást tett ránk, nagyon jó az, hogyha belenézünk, de ez az 53 könyvvizsgálat, ez mire vonatkozik? Tehát ez az 53 auditálás. Mire vonatkozik, és milyen összességben foglalkozunk ezzel? Tehát 322 operacionális program van, és itt van ez az 53 auditálás, tehát hogyan, hogyan oszlik ez meg a Jeremy-ben? Az is érdekelne, hogy az 1,2 milliárdból, azt hiszem, hogy ennyiről beszéltek, tehát ebből egy audit mennyit vizsgál meg, tehát összességében ez az 53 audit milyen összeget vizsgált meg? És az egyik kérdésem, és a Jeremy eléggé jól néz ki. Érdekelne az is, hogy az AECM mit jelent? Ezt a saját földimtől kérdezem. De a garancia, gondolom nem szerepel az AECM-ben, mert nincs benne, de további jelentkezést nem látok akkor azt javaslom, hogy az EF e kezdje. Parancsolja. Entschuldigung, ja, der Kollege Etheridge, bitteschön. Etheridge Kollege. Thank you. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nem vette észre, hogy én is szeretnék hozzászólni. Egy kicsit szeretném folytatni azt a kérdést, amit az imént feltett egy kollégám az audittal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy minden remekül működik, és igazából nem is kellene foglalkoznunk az audittal, és lenyűgözött az is, hogy ezek a garanciák, viszont garanciák és milliárd eurók megfelelőképpen működnek, eljutnak a piacra, és ott nagyon sok hozzáadott értéket hoznak létre. Szeretném megkérdezni, hogy milyen kritériumok alapján választják ki a projekteket, a vállalkozásokat, hogy ez körülbelül hogyan működik, hogy melyeket érdemes támogatni, és melyeket nem. van -e esetleg ennek valami kockázata, hogy bizonyos gazdasági szektorok mondjuk több támogatást kapnak, mások nem, és hogy van-e valami politikai aspektusa is a döntések meghozatalának. So, I'll start with the, with the question on the Bulgaria and the, the success. A portfóliós megközelítés és Bulgária kapcsán feltett kérdésre szeretnék először válaszolni. A portfólió megközelítés valóban nagyon jó a pénzügyi eszközök menedzselésével kapcsolatban, mert így tudunk a legjobban reagálni a piaci változásokra és hogyha bármilyen stratégiabeli változtatásra van szükség, akkor követni tudjuk azt, hogy a piac halad, fejlődik. Bulgáriában tehát ezt a stratégiát választottuk. Eredetileg létrehoztunk egy magán alapot, amely nagyon sok magán tőkét működtetett, és mivel változott a piaci helyzet, ezért nehéz volt ennek az equity fundnak a működtetése, ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket a pénzeket más beruházási eszközökbe fogjuk átcsoportosítani, és a megkívánt társfinanszírozás lehetővé tette, hogy ezek a pénzek valóban jó helyre jussanak el, így felgyorsult a finanszírozás, a KKV-k hamarabb megkapták a pénzt, sokkal gyorsabban, mint ahogy egy normális piaci helyzetben hozzájutottak volna ezekhez a finanszírozási lehetőségekhez. De ez természetesen nem minden esetben működik. Összességében a portfóliós megközelítés lehetővé tette, hogy komprehenszív módon vizsgáljuk a piacot, és hatékony támogatást tudjunk adni a KKV-knek, az egészen kicsike társaságoktól kezdve, sőt, sokszor még nem is született meg maga a vállalkozás, csak egy ötlet létezik, tehát a legalsó létrafoktól kezdve egészen lépcsőzetesen a legmagasabb fokig. Így egy olyan széleskörű portfóliót tudtunk létrehozni, amely elérhető volt a vállalkozók számára. A második kérdésre válaszolva az auditok kapcsán a kérdés az volt, hogy pontosan miről szólt az audit, hát akkor szeretném elmagyarázni, hogy mi történik. A beruházási alap elmegy egy adott régióba, vagy egy adott tagállamba, hiszen nem feltétlenül vannak régiók, és megszületik a megállapodás egy specifikus cselekvési programról, amely a KKV-k versenyképességét hivatott növelni. Nyilván a kezelőhatósággal is kapcsolatban állunk, és megvannak a tanúsításért, illetve az auditért felelős szervek is. És mindezek mögött, remélem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy az egyéni audit és kezelő hatóságok folyamatosan ellenőriznek minket, összesen 13 holding alapunk van egyébként az Európai Unióban. Az hatóságok és a kezelő hatóságok pedig a számvevőszék alatt állnak, vagy az Európai Bizottság alatt állnak, tehát őket is auditálja egy felsőbb szint. A kezelőhatóság a végrehajtásért felelős, és nyilván kapcsolatban áll a beruházási alappal is, legfelül pedig a bizottság és a számvevőszék áll. A bizottság és a számvevőszék nyilván a beruházási alaphoz fordul, hogyha bizonyos adatokra van szüksége a pénzügyi eszközök kapcsán. Tehát ezek az, az auditok természetesen a beruházási alap bevonásával történnek, hiszen a holding alapok működése csak így biztosítható. Az auditnak nagyon fontos része az, hogy a beruházási alap munkáját vizsgálja. Elmondhatjuk azt is, hogy az új rendszer az egységes audit alapelv alapján működik. Ehhez kaptunk támogatást a bizottságtól is. Tehát egy általános, egyszerűsített keret lesz az auditok szintjén, európai szinten, amely csökkenteni fogja a bürokráciát. Ez valószínűleg leegyszerűsíti a végrehajtást, az auditot és az ellenőrzést minden egyes szinten. Azért, mert uniformizált és egyszerűbb módon lehet majd megvalósítani az auditot és az ellenőrzést. Köszönöm. Hogy minden egyes alapot auditálja valaki, természetesen igen, a megfelelő audit szervek a végrehajtás megfelelő szakaszában elvégzik a munkát. Köszönöm. felolvasom önnek, hogy mit írt a számvevőszék. Amennyiben nem terveznek konkrét felülvizsgálatokat, valószínűtlen, hogy a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tervek a tervezési időszak lejárta előtt ellenőrzésnek lesznek alávetve. Az EIB által kezelt alapok esetében a hatóságok az hozzáférési korlátok alapján nem fog további ellenőrzést kivitelezni, ez nem ez nem illik össze, nem illik össze ez a kép. Akkor mire vonatkozik az 53 ellenőrzés? Röviden kommentálnám ezt. An instrument that is uh, az eszköz az Európai Unióhoz és a beruházási alaphoz tartozik, tehát a holdingnak ez a két tulajdonosa van. Amit most ön felolvasott, az az EBB-hez, tehát a beruházási bankhoz tartozott, de természetesen a számvevőszék a beruházási alapot is auditálja de nem vagyok benne biztos, hogy azok a passzusok, amiket most ön felolvasott, azok az alapáltal kezelt holdingokra is vonatkoznak-e, ebben nem vagyok biztos. És Attól tartok, hogy abból kell kiinduljak, hogy a számövőszék nem, nek nincs hozzáférési joga, akkor a kérdés igazából az, hogy ezen forrásokat, amelyeket a helyszínen elköltenek, ki ellenőrzi ezeket? Itt ugye az látható, hogy 53 ellenőrzés 123 operatív programra vonatkozik, az operatív programokból azokra, amelyek ugye pénzügyi eszközt vesznek igénybe, nem minden programról mondható ez el, de úgy tűnik, hogy azért ez annyira nem sok. Éppen ezért hát 53, ez nem egy légből kapott szám. Jó lenne tudni, hogy egészen pontosan ez mire vonatkozik. Ezek operatív programokra vonatkoznak, projektekre, vagy valami másra. Ezek operatív programokra vonatkoznak, de ugyanígy kapcsolódnak, ahogyan azt már említettem, ahhoz a tényhez is, hogy a számvevőszék nem feltétlenül auditál közvetlenül, különböző tagállamok azt választották, hogy így vagy úgy hajtják végre a pénzügyi eszközöket, a alapok alapokat, és mivel a tagállamok az EIF mellett döntöttek, ezért a számvevőszék felügyelete, felülvizsgálata során az EIF nyújtott volna adatokat, tehát valóban az operatív programokhoz kapcsolódik, és nem feltétlenül pusztán az EIF auditálására, hanem a tagállamokra, olyan auditokra, amelyekhez az EIF nyújt adatokat. Indikatív módon a számvevőszék végrehajtott egy ellenőrzést az előkészületi szakaszról, valamint a végrehajtásról, és több országot választott. Ezen országok között voltak olyanok, mint Görögország, Szlovákia vagy Románia, ha nem tévedek, és ezekben az országokban, mivel az EIF szerepet vállalt, az adatokat az Európai Számvevőszékhez eljutatták az irányítóhatóságok. Ez a kérdés nagyon érdekel, úgyhogy visszatérnék rá. 141 pénzügyi eszközünk van, ez szerepel ugye a jelentésben. 322 OP, operatív projekt, ezek nem mind vannak az EIF-nél, nyilván az eid nél is, holott ez számomra nem különösebben bizalomgerjesztő. Ha megnézem, hogy hogyan zajlanak az auditok, akkor egyszerűen azt szeretném megkérdezni, hogy az EIF maga mennyi auditot hajt végre. Ezek külső ellenőrzések, vagy belső ellenőrzések, mi a helyzet a külső ellenőrzésekkel? Mire gondolnak? Mit kell ez alatt érteni? A többit azt úgy nagyjából el tudom képzelni. és egyáltalán hány OP vesz részt az EIF pénzügyi eszközében? Itt van ugye a Jessica, ez az egyik, éppen ezért beszélünk erről is, ez az egyik olyan program, amely a legjobban működik, a tökéletétel is a legmagasabb itt, ha nem tévedek, a Jeremy. Parancsoljon! Köszönöm. There are audits that are conducted. Tehát vannak belső és külső auditok. A külső auditok és a belső auditok is kitérnek ezekre az operatív kérdésekre. A külső audit megvizsgálta a holding fundok működését minden egyes érintett országban, és ezek a külső auditok évről évre elkészülnek a holdingok esetében. Tehát, hogy a számok megfelelőek-e, az adatok megfelelőek-e, és ezek követik-e azokat az alapelveket, amelyek mentén létrejöttek. Tehát megvannak a külső auditorok, akik évről évre elvégzik a munkát. Aztán ez volt a külső audit. A belső audit az alapon belül működik, tehát a beruházási alapnak megvannak a belső auditorai, amely egyébként kapcsolódik a beruházási bank belső audit szervéhez, hiszen maga a beruházási alap azért elég kicsi intézmény. Tehát elkészül a belső audit, amely a front office-hoz, illetve a Managing Boardhoz került, például arról, hogy a Jeremy-t hogyan hajtotta végre a beruházási alap. Összesen, ha, összesen 13 holding fundunk van, de ezeken belül sok operatív programot különíthetünk el. Görögországban például 7 OP van, mert a KKV versenyképességi projektet lebontották hét kisebb részre, de ezeknek egy irányító hatósága, egy managing authority áll ezek fölött. Nem tudom, hogy egészen pontosan hány operatív program van, azt hiszem, hogy nagyjából 20, és ezek mind a KKV versenyképességi tengely alá tartoznak ich versuche gerade das System zu verstehen. Und ich Megpróbálom felfogni, hogy működik a rendszer. Kicsit lassú vagyok, sajnálom, elnézést kérek. Tehát 13 holding alatt 13 ország vesz ezekben részt, és 13 országként ugye minden országra egy holding alap jut. Hogy ellenőriznek akkor például Bulgáriában, hiszen ott a program ott működik a legjobban, sajnálom, hogy nincs itt az előadó, nem szeretnék rosszat mondani a hazájáról, de vannak más ügyfeleink is, amelyeket különféle problémák miatt behatóan szemügyre veszünk. Irritálni minek, hogy a az alapok pont ott olyan jól működnek, éppen ezért pontosan tudnunk kell, hogy milyen ellenőrzéseket hajtanak ott végre. 345 millió euró Bulgária, de nevezhetjük akár, vehetjük Calabria példáját is, azzal gyakrabban van dolgunk. Tehát egészen pontosan milyen ugye kampányát is említhetnénk. Hol vannak ott azon foltok, azon fehér foltok, azon területek, amelyeket az EIF nem ellenőrzött? Nyugodtan megnézheti a konkrét adatokat, nem kell most így hirtelen válaszolni, de azért az elkövetkező évekre nézve érdemes volna tudnunk ezt a választ hogyha most megválaszolja ezt a kérdést, akkor többet nem tesszük fel. Azt hiszem, hogy ez egy méltányos ajánlat. Köszönöm. As we've mentioned, I think... Hogy említettük, az összes holding alapot figyelembe vettük ebben az időszakban, tehát nem emlékszem most a konkrét számokra, a konkrét országokból, tehát igazából Bulgáriáról tudnék beszélni, de Bulgáriában voltak auditok, amelyet különféle testületek hajtottak végre. A régió főigazgatóság hajtott egyet végre, miután a holding alaphoz forrásokat juttattak el, és itt a, a menedzselőszerv, a kezelőszerv is megvizsgálta ezt, és a számbevőszék is feltesz kérdéseket. Tehát ez egy ilyen standard. A fejlesztési alapok tekintetében van egy pénzügyi kimutatás, és azt, és mint említettem, a holding alapot is a szabályok értelmében megvizsgálják, tehát külsős könyvvizsgálóink vannak Luxemburgban, akik minden évben végrehajtják az auditot, mindegyik holdingnál, holding alapnál, és tehát minden évben így működik a folyamat. Hogyha kiegészíthetem, tehát így működnek, és valamit hozzá kell fűznünk. Tehát a európai előírások értelmében olyan belső szabályok, belső folyamatok is vannak, amelyek pontosan garantálják azt, hogy a bolgár bolgáriához átjuttatott források megfelelő vizsgálatban részesüljenek. Tehát, hogy átlátható módon alkalmazzák a forrásokat. És eh, amikor például megvizsgálnak egy megfelelő KKV-t, akkor megnézi átlátható módon, hogy hogyan működik ez, hogyan használja fel a KKV a támogatást, hogyan él a, azon piaci eszközökkel, amelyek nem részesítik előnyben, és az EAF pedig a legjobb európai gyakorlatokat összesíti, tehát ez a méltányosság, átláthatóság, és ez lefelé is megfigyelhető. Hogyha az európai strukturális alapokból jut a helyi piacokra, tehát hogyha például az Európai Beruházási Bank részéről valamilyen forráshoz jutnak a bulgár KKV-k, akkor az európai intézmények által előírt vizsgálatoknak vetik alá őket. Okay, uh, there has been one question. Igen, volt egy kérdés. Szerintem ez a legkönnyebb ebben a teremben. Tehát az AECM rövidítés mit jelent? Association de Cotismo Mutuel tehát egy francia rövidítés. A tagjaink már nem kölcsönösségben vannak, tehát éppen ezért az európai, tehát a garancia bankok európai szövetség, de megmaradt ez az eredeti francia rövidítés. Hát ez nagyon egyszerű kérdés volt. Ami még fontos, és ezt említette, tehát szerintem nagyon fontos, hogy fenntartható legyen, fenntarthatóak legyenek a projektek. Természetesen figyelnünk kell az állami támogatásokra, ami nem mindig egyszerű, de ami nagyon lényeges számunkra az az, hogy minden egyes projektre úgy fókuszálunk, hogy megfelelő szakértőket vonunk be, tehát például a finanszírozás tekintetében, tehát bevonjuk a kamarákat, bevonjuk a különféle ipari testületeket, tehát ez nagyon fontos számunkra. Tehát nem csak bankként döntünk, megnézzük, hogy milyen biztosítékok vannak, hanem megpróbálunk a kilátásokra is figyelemmel lenni, hogy egy adott vállalatnak milyen kilátásai vannak. Tehát 50%-ban startupok vannak nálunk, és felbecsüljük a kockázatot, ez a dolgunk, és viszonylag alacsony, tehát 2-3 azoknak az aránya, akiknek nem sikerült tovább lépni. Tehát megvizsgáljuk, hogy a szövetség állam számára is jó befektetések szülessenek, hiszen mégiscsak a adófizetők pénzét pazaroljuk el, hogyha nem sikerül egy vállalat. Tehát 2010-ben volt egy külső tanulmány is a makrogazdasági hasznonról, tehát hogy a garancia üzlet milyen makrogazdasági hasznot hal, tehát egy euró adó pénz hétszeresen kerül visszafizetésre, legalábbis Németország esetében. Tehát lehet, hogy ez nem vetítető ki minden országra, de a lényeg az, hogy a kereskedelmi banknak megvan a saját kockázatvállalása, tehát nincsen erkölcsi gát, hogy a, a magán és az állami részről, tehát elég gyakran kölcsönös 50%-os megközelítés van. Tehát így működik, és természetesen a fenntartható üzlet érdekel minket, de brit tagunk nincs. Tehát jó lenne, ha lenne brit tagunk is. A Baden-Württembergi tartományi parlamentben is voltam képviselő, és eh, mindig voltak esetek, amelyeket hallottunk. Tehát aki a banktól kapott valamit, nem mindig tudta felhasználni. Tehát azért mindig ott volt az a kockázati megközelítés, tehát, hogy azok kapják a pénzt, akinek nincs rá szükségük. Tehát akkor most folytatjuk. Helyi szempontból Hans Peter Oswald. Dobrý večer, skoro bych řekl. Eh, já budu mluvit česky, protože mám pouhý 10 minut a asi v češtině se vyjádřím. Szépen. Csehül szeretnék beszélni, mert csak 6 percem van, és így számomra könnyebb lesz. Tehát ez a 2-4 százalékos sikertelenség a startupok esetében azt jelenti, hogy nem róluk beszélünk, hanem 20-30 százalékról, amikor a startupokról beszélünk, ilyen, ilyen arányban vannak jelen. De most egy kicsit kommentálnám azt, amit az előbb hallottunk. Én nem a régiók bizottságát képviselem. A parlamenti képviselők kértek meg, hogy jöjjek el, és bemutassam a tapasztalataimat, amelyet az elmúlt 17 az elmúlt 17 évben gyűjtöttem regionális és helyi szinten a régiók bizottsága tekintetében múlt hónapban született egy vélemény, de most erről nem szeretnék beszélni, ezt mindenki elolvashatja. De nem rossz ez a vélemény, azt azért szeretném elmondani. Amiről viszont beszélni szeretnék, azok a személyes tapasztalataim, tehát a személyes munkatapasztalatom. Már beszéltünk az előző programozási időszakról, a Jessica-ról is szó volt, és a helyi, illetve a regionális szervek is természetesen összefüggnek ezzel. Tehát a Jessica-val mi volt a baj? Tehát a operacionális programok voltak benne, és a struktúrát nem vették mindig figyelembe. Tehát itt a kezelő végrehajtó hatóságok folytatják a munkájukat, és megpróbálnak más pénzügyi eszközöket is felhasználni. De gyakran nem vették figyelembe a városi dimenziót. Nem várhatjuk el, hogy ezt is figyelembe vegyék, és véleményem szerint a Jessica pedig szankcionálta a városi témákat. Igazából egy kezelőszerv volt, amelynek megfelelő forrás állt a rendelkezésére, és nagyon jó lett volna, hogyha a városi dimenziókkal is foglalkoznak. Tehát itt igazából csak nagyon kevés forrás szántak volna. Ez túl bonyolult lett volna a kezelő hatása, hatóság számára. Tehát szerintem ez egy lényeges probléma volt. De ez a probléma mind a mai napig fennáll. Hiszen miután a partnerségi megalapodásokat és az operacionális programokat elfogadták, akkor született egyáltalán egy összekötő kapocs. Addig nem volt semmilyen ilyen kapocs, hiszen a partnerségi megalapodások kötelező jellegűek, és utána jöttek a pénzügyi eszközök. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem értünk el túl nagy haladást. De most általánosságban szólva, Tehát most nem akarok itt pellengére állítani embereket, nem, nem erről van szó. Ami nagyon lényeges a pénzügyi eszközök tekintetében, a helyi és regionális hatóságok szempontjából, az a kölcsön, a hitel. És ezzel foglalkoznunk kell. Most uh, szeretnék óva inteni attól, hogy egy pénzügyi eszközt uh, úgy használjunk fel, hogy eladósodjanak a helyi hatóságok. Tehát felmerül az a kérdés, hogy mit lehet finanszírozni. Szerintem a pénzügyi eszközök nagyon jó eszköz képviselnek, és fontos, hogy a strukturális alapokkal együtt vizsgáljuk őket. Elképzelhető, hogy a, az auditálás Bulgáriában ezért volt olyan kiváló. Hiszen eh, itt bevétel generáló folyamatok, projektekről van szó, ugyanebben a kategóriában, és eh, minnyáján gondolnunk kell erre. Tehát, hogy ezeket egy szép nap vissza kell fizetni. Tehát, mint említettem, ez egy hitel alapú dolog. De az a lényeg, hogy ebből a hitelből a pénzügyi eszköz segítségével bevétel szülessen. És természetesen stratégiai lag is növelhetjük a bevételt helyi, regionális szinten. Ez pedig mindenhol máshogy működik. Tehát nálunk a Csehköztársaságban vannak például városok, melyek 99%-a a lakosság alapján részesül bevételben, és csak 5%-uk köszönheti a bevételeit gazdasági tevékenységnek. Itt nagyon sok dologról lehetne beszélni, de tényleg megtalálhatjuk a jó gyakorlatot, hogy hogyan lehet helyi hatóságokat, regionális hatóságokat finanszírozni. Ezt még nem értük el, és ezért nem működik még a 2020-as stratégia. Hiszen látjuk, hogy, a, hogy nincsenek a helyi és regionális szervek még összekötve. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a helyi regionális szervek hogyan élhetnek ezekkel a pénzügyi eszközökkel. Úgy, hogy ne adósodjanak el. Tehát a további fejlődés érdekében kell felhasználjuk a hiteleket, hát a hitelt vissza kell fizetni. A mi városunk is kapott az Európai Beruházási Banktól egy hitelt. És hogyha valamilyen pénzügyi eszközt használunk, akkor az Európai Beruházási Bank kikalkulálja majd a hitel alapján, hogy tehát nem, nem születik egy külön fejezet, és szerintem ez egy pozitív szempont számunkra, Pilzen városa számára. Hiszen nyomon követték a pénzügyi operációinkat, nem adósodtunk el, és a pénzügyi eszközök viszont nem hitelek. Úgy gondolom, hogy a nagyobb projektek finanszírozásához számos, el, számos más forrás áll rendelkezésünkre. Tehát véleményem szerint nagy projekteket ne finanszírozunk ilyen pénzügyi eszközökkel. Tehát nagyon sok lehetőség van, ott vannak az Európai Beruházási Bank hitelei. Pillanatnyilag a kereskedelmi bank hitele olcsóbb, mint az Európai Beruházási Bank hitele. Ez tény. Az Európai Beruházási Bank hitelei és a pénzügyi eszközök használata sokkal több bonyolult, bonyodalmat okoz. És ezeket igazából kikerülhetjük, hogy a kereskedelmi banktól veszek fel hitelt. Tehát az Európai Beruházási Bank hitelének egy óriási előnye van, az, hogy ellenőriznek. Tehát ellenőrzik, hogy normálisan, egészségesen működtessem a hitelt. Tehát ez a dolgok pillanatnyi állása. Tehát mi ennek az előnye? Egy kereskedelmi banki hitellel szemben. Tehát a pénzügyi eszközök egy bizonyos garanciát is jelentenek. Miről szól ez a garancia? óriási infrastruktúrális projektekről beszélünk, tehát óriási projektekről, nagy vállalatok projektjeiről, és ilyen projekteket nem finanszíroznának kereskedelmi bankok hitelei. Tehát mire összesítsünk? Tehát azt látjuk, Például az Egyesült Államokban ez működik, vagy más országokban, ahol tényleg szeretnénk a versenyképességünket növelni, de igazából mi ezzel a probléma? Tehát nagyon sok elképzelés van, de nagyon nehéz megcsapolni a pénzügyi lehetőségeket, és éppen ezért a kockázati tőke beléphet. Tehát az Egyesült Államokban ez működik. És nagyon sok KKV kockázati tőkével finanszírozza magát. Másrészt viszont, hogyha valaki mondjuk egy startupot hoz létre, vagy KKV-t, akkor felmerül a kérdés, hogy tényleg kockázati tőkéről beszélünk? Hiszen vannak, ha problémák vannak, akkor a vállalat megszűnik, hogyha nincs megfelelő pénzügyi menedzsmentje, menedzselése. Tehát hajlandók vagyunk vállalni ezt a veszélyt? Hm, tudjuk, hogy milyen veszély van, hogyha jó az elképzelés. De a lényeg az, hogy egy vállalatot ne juttassanak csődbe. A startupok viszont óriási kockázatokkal szembesülnek. Tehát a startupok 3-4 százaléka jut csődbe. Szerintem ez nem pozitív. Tehát, hogyha mondjuk 20-30 százalék lenne ez a szám, akkor, akkor más lenne a helyzet. Tehát akkor az azt jelentené, hogy, hogy az emberek tényleg kockázatorientáltak. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A helyi tapasztalatok megosztását most eh, Hümer úr következik, aki gazdaságpolitikai igazgató az Európai KKV-k szervezetének képviseletében. Tíz percben adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is örülök annak, hogy a KKV-kra és hangsúlyt helyezünk, mint kezdvezményezettekre a European Association of Crafts and SMEs, UAME a francia rövidítésünk. A KKV-k nevében elmondhatom, hogy az önök tanulmányában természetesen az szerepel, hogy a KKV-k mindig szeretnének támogatásban részesülni. A nem visszatérintő általány támogatás a lehetőleg kívánatosabb támogatás, de politikai szempontból nézve azt hiszem nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy a KKV-k számára általában a biztosítékok jobbak, mint termék a kölcsönnél, és a kölcsön jobb, mint a visszanemtérítendő támogatás. Ennek több oka van. Továbbá azt is be kell látnunk, hogy korlátozottak a pénzügyi források, és a pénzügyi eszközök nagy tőkeáttételt eredményeznek. Természetesen nem mindig azonos szintű ez, az, az első esetben ugye a kockázati tőke esetében egy, egy-kettő az arány, és vannak olyan eszközök, amelyek esetében egytől húszig terjed ez a tőkeáttételi hatás. Hogyha megnézzük az innovatív finanszírozásokat és az induló vállalkozások finanszírozását, biztosíthatom a lengyel kollégát, hogy például a, a Horizon 2020 esetében vannak pénzügyi eszközök, amelyek az innovatív vállalkozásokat támogatják, és ott 20-30 százalékos fizetésképtelenségi rátával kalkulálnak. De van egy további ok annak is, hogy a pénzügyi eszközök miért fontosabbak, mint a támogatások más formái. Arról van ugyanis szó, hogy általánosságban véve kevésbé torzítják a versenyt, összevetve azzal, hogyha bizonyos vállalkozások kapnak támogatásokat, mások pedig nem. De hogyha elméletben egyetértünk azzal a gondolattal, hogy a pénzügyi eszközök jók, mert segítik a KKV-k finanszírozáshoz jutását, akkor ha megnézzük az európai költségvetést, látható, hogy a pénzügyi eszközök számára elkülönített források elég korlátozottak, általában ha összevesztjük a COSME és a Horizon 2020 esetét, akkor KKV-kra lebontva 10 euró jut évente, ami azért nem különösebben sok. Éppen ezért rendkívül fontos az európai programokhoz hozzátenni további pénzeket, amelyek a KKV-knak szóló pénzügyi eszközökben lennének. Nemzeti költségvetésből is lehet finanszírozást biztosítani, az általában gazdagabb országoknak kínálkozó lehetőség, mint Németország vagy hazám Ausztria, de hogyha korlátozottabb a költségvetési források, amelyből támogatni lehet a vállalkozásokat, akkor a kohéziós alapok egy jó ötletnek minősülnek. Éppen ez az oka annak, hogy miért kezdtük el a strukturális és kohéziós alapok támogatását, ezek fokozottabb felhasználását valamivel több mint tíz évvel ezelőtt. A probléma, és teljesen egyetértek lengyel kollégámmal, az, hogy ha amikor a regionális programok 2007-ben elkezdődtek, nem volt különösebb vita, eszmecsere a pénzügyi eszközökről. Ez csak később bontakozott ki, amikor a különböző országokban az operatív programokat jóvá hagyták. Tehát ez az egész 2007-től 13-ig tartó időszak ebből a szempontból nézve egy tanulási időszak volt. És a pénzügyi eszközök felhasználás hatásával kapcsolatos érdeklődés is inkább a válsággal jelentkezett 2009-10 magasságában, amikor valós problémák merültek fel, és a KKV-k hitelezése elapadt. Ebben az időszakban igazából nem lepett meg senkit, hogy nem minden ment zökkenőmentesen, mi nagyon hálásak vagyunk az Európai Bizottságnak, amiért eh, levonta a tanulságokat, és az új szabályozási keret erre az időszakra korrigált eh, számos problémát, vannak ilyen off-the-shelf programok, amelyek nagyon hasznosak is, vannak egyéb lehetőségek is. Ami pedig eh, a rulírozó hatást és ezeket a kvótákat illeti, ez csak akkor valósulhat meg, hogyha az első beruházási szakaszra már sor került, aztán várni kell, amíg az a vállalkozás újból felhasználhatja a korábban befektetett összegeket. Tehát nem tudja visszaforgatni a forrásokat. Amit tapasztalunk, az az, hogy a regionális vagy strukturális kohéziós alapok felhasználása nehezebb, mint általában az európai programok felhasználása, hiszen itt van egy európai finanszírozási rendelet, ami összekapcsolódik a nemzeti szabályozással, regionális végrehajtó hatóságok is bekapcsolódnak ebbe a folyamatba, tehát ez a rendszer nem működik automatikusan, és további problémákat jelenthet. Úgy gondolom, hogy valójában amit meg kell fontolnunk a jövőre nézve, az az, hogy tényleg az a legbölcsebb, hogy támogatjuk a KKV-k számára a pénzügyi eszközöket. Az Európai Bizottság rábízhatja egy regionális hatóságra, hogy hogyan használja fel a forrásokat, és felhasználja őket vagy sem. Lehet, hogy érdemesebb volna ezt az Európai Beruházási Befektetési Alaphoz visszafordítani, és ott próbálják ezt összekapcsolni a nemzeti közvetítőkkel. Úgy gondolom, hogy nagyon összetett ez a rendszer, és ez nem igazán szükséges administratív nehézségeket idéz elő. Ezeket el kellene kerülnünk, hiszen végeredményben a szabályozás, a pénzügyi ellenőrzés, valamint a piaci elfogadás között kell, hogy egyensúlyt találjon. A bankok, illetve a kockázati tőkealapok fogják ezt végrehajtani. Ha megszületik egy döntés, lehet, hogy az a közvetítők vagy a piac számára nem Hogy Gyakran halljuk, hogy a bankok nem használják fel a pénzügyi eszközöket, mert túl bonyolultak a folyamatok, mert a marzsok túl korlátozottak, és akkor különösebben nincs értelme létrehozni olyan eszközöket, amelyek nem elfogadottak a piacon. Szóval rugalmasságra is szükség van. Más eszközök szükségesek Baden-Württembergben, mint az Egyesült Királyságban vagy Romániában. Eltérőek a piacok, eltérőek az igények, a KKV-k más és más szakaszokban igényelnek támogatást, és erre is oda kell figyelni. Éppen ezért a különböző érdeket, érdekeket nehéz összekapcsolni. Aztán ott van a pénzügyi ellenőrzés fontossága is, de ez nagyon fontos a pénzügyi eszközök további fejlesztése szempontjából. Az európai programok, főleg a COSME, nagyon jó tapasztalatokkal szolgálhatnak, és ezek kellene, hogy benchmarkért szolgáljanak a regionális alapok felhasználása szempontjából. Legalább olyan jó végrehajtásra kell törekednünk, mint a Kozme esetében. Ha ezt elérjük, akkor egy nagy előrelépést értünk el, mi pedig továbbra is támogatni fogjuk ezek felhasználását, és továbbra is nyomást próbálunk gyakorolni a politikai döntéshozókra, hogy ezen alapokat regionális szinten és az európai programokban is jobban bevessék a pénzügyi eszközökhöz, ugyanis szerintünk ez a megfelelő irány. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie einen tiefen Blick. Köszönöm szépen. Most adott egy jó betekintést a különböző problémákba. Hogyha minden olyan jól működne, mint a CIP, akkor azt hiszem, hogy nem ülnénk most itt. Csak egy pénzügyi eszközünk van, amely igazából a, az adófizetőkre nézve nem jelentett, kor, nem jelentett terhet, most pedig Magányás úr jön Portugáliából. Thank you, Mr. Mr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szeretnék először is köszönetet mondani, hogy meghívtak erre a mai ülésre. A Nagyon örülök, hogy meghívtak engem a mai napon hogy bemutathatjuk a mi Portugáliában megvalósuló egy vállalatcsoportot érintő beruházásunkat. 35 millió euróról van összesen szó a 7, illetve inkább 6 éves periódusban. Ennek egy részét közös garanciákból finanszíroztuk. Tulajdonképpen négy vállalatról van szó, az egyik a Szonorgás, amely földgáz tárolásával foglalkozik, valamint ennek elosztórendszerével. A második a durogás Propán, ez egy kis vállalkozás, amely szintén földgázzal foglalkozik. Ez a durogás Natural részéről elengével és üzemanyaggal is foglalkozik, és a Gold Energy a negyedik vállalat. Ez egyébként egy kis vállalat, amely most már közepes méretű vállalkozása nőtte ki magát, sőt, talán már közepesnek sem nevezhető, már ennél is nagyobb 54 millió eurós beruházásról volt szó a négy vállalat esetében az elmúlt hat évben. Ez a közös garancia tette lehetővé 7,5 millió euró értékben a finanszírozást. Ez körülbelül 14%-a a teljes finanszírozásnak. Portugál cégekkel foglalkozunk a közös garancia nyújtáson belül, és ez a négy vállalat részesülhetett 11,30%-ban ebből a finanszírozási lehetőségből. A következő dián néhány konkrét beruházás látható az elmúlt hat évből. Ezek 2009-es képek, a megkettőzte tárolási kapacitását, és öt elosztó rendszer is létrejött, öt földgáz elosztó hálózat. Mint említettem, megkettőztük a tárolási kapacitást, Mirandélában is sikerült megkettőzni a kapacitást, a tárolási kapacitást, ugyanígy Réguában is, és Povoában is. És ennek is ugye 14%-át ezek a közös garanciák finanszírozták. Térjünk át 2011-re, Macedóban megkettőztük a tárolási kapacitást, és 2001-ben elindítottunk egy új vállalkozást is, ez a gázzal meghajtott járművekre vonatkozik. Ez volt az első ilyen töltőállomás Portugáliában, illetve kisebb szatellit állomásokat is felállítottunk, LNG állomásokat olyan helyeken, ahol nem volt elosztó rendszer. Aztán 2012-ben ...2012-ben kis, illetve mikroszatellit állomásokat valósítottunk meg. Mikrónak a két köbméter tárolókapacitás alatti LNG állomásokat nevezzük. Aztán létrehoztunk még kisebb állomásokat olyan helyeken, ahol nincsenek gázvezetékek. az LNG szállítását pedig saját kamionokkal megkezdtük, ugyanis nem voltak ilyen kisméretű kamionok egyáltalán Portugáliában, ezeket mi vásároltuk meg, hogy a saját LNG szállításunkat meg tudjuk oldani. Aztán a kék folyosók együttműködésébe is beléptünk az LNG töltőállomások kapcsán. Ezek Európát átszelő kék folyosók. vagy LNG, vagy CNG töltőállomásokkal kapcsolódtunk be a kék folyosós rendszerbe. 2013-ban tovább növeltük a tárolókapacitást, egy kihelyezett mini telepet hoztunk létre, olyan turisztikailag vagy iparilag fontos területeken, ahol nem volt gázvezetékes ellátás, és végül pedig 2014-ben két új töltőállomást hoztunk létre, Carregaduban és Picotuban, és további elengész szállító kamionokat, tartálykocsikat is vásároltunk. Lezárásképpen azt tudom elmondani, hogy az európai közösségi támogatást nagyon jónak tartjuk, különösen az erfás támogatásokat és a kohéziós politikában rejlő lehetőségeket. A közös garancia program tehát számos Európai Uniós támogatást kapott Portugáliában. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a betekintést. A helyszínről még egy felszólalunk van. Litvánbiából érkezett eh, Martu Vicius. Úr, öné a szó. Jó estét! Köszönöm a bizottságnak, és köszönöm az ICM-nek, hogy meghívott. Örülök, hogy itt lehetek, és hogy bemutathatom cégemet. Probiotikus elmeváltoztatókat gyártunk, tehát megpróbáljuk ezekkel a termékekkel megakadályozni a betegséget, tehát inkább a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, és nem a gyógyításra. Tehát nem kell baktériumokat ölnünk, hiszen sok milliárd baktérium vesz körül, és nem kell steril környezetben élnünk. Tehát nagyon fontos az, hogy elérjük a megfelelő egyensúlyt a probiotikus tevékenység segítségével. Szeretnénk megváltoztatni az európai rendeletet is, amely nem engedi meg számunkra azt, hogy öko címkét tegyünk a termékeinkre, pedig bio termékeink vannak. Tehát ennyit rólunk. Új cég vagyunk, startup, probiotikus applikációkkal már három éve dolgozunk, termékeket dolgozunk, kifejlesztünk és viszünk piacra, amelynek jó baktérium tartalma van, és itt a személyes higiénia és a tisztító ágazat számára. Természetesen folyamatosan fejlesztjük a termékeinket, és jövő héten elérünk egy új szakaszt. Benyújtottunk egy probiotikus baktérium technológia szabadalmat. Most a hosszú tárú távolásra vonatkozik ez a szabadalmunk. Nagyon fontos lenne például ez az új kozmetikai kategóriákban Tehát a jövőben valószínűleg egy nagy sikert jelent ez majd számunkra. Amikor a cégünkről beszélünk, akkor szeretném elmondani, hogy a vásárlók érdeklődése óriási mértékben nő a bioprobiotikus termékek iránt, hiszen természetes termékekről van szó. Tehát említettem már, hogy a patent technológiánk és a fejlesztési technológiánk lehetővé teszi azt, hogy új kozmetikai kategóriákat hozzunk létre, tehát akár a tisztításban, a személyes higiéniában, a krémekben. Néhány nagy nemzetközi márkával is tárgyalunk, tehát már többen érdeklődnek az új technológia iránt, van például egy Dán cég, amely nagyon érdeklődik a termékeink iránt. Hogyan hoztuk ezt létre három év alatt? Sikertörténet vagyunk, a különféle európai pénzügyi eszközök segítségével váltunk ilyen sikeres céggé. Saját tőkebefektetéseink is annak egy millió eurós, ennek 40%-a, tehát a részvények 40%-a a Risk Capital Business Angel Fund, amely itt, akinek a képviselője itt ül tőlem jobbra, ez egy Jeremy által társfinanszírozott alap, a 60% pedig a business angelekhez, az üzleti angyalokhoz tartozik. Az európai strukturális alapokból 355 ezer eurót kaptunk, hogy megnyissuk a kutatási fejlesztési részlegünket, hogy a probiotikus baktérium immobilizációs projektet lefolytassuk. Ez jövő héten bevetésre kész. Egy második pénzügyi eszköz a litván kormánytól érkezett, litván kormánytól is kaptunk támogatást, ezen kívül kaptuk egy Invega garanciát 130 ezer euró értékben, hogy kidolgozzuk a saját értékesítési és marketing stratégiánkat a balti országok és Skandinávia számára. Tehát ezt a pénzügyi eszközt arra szántuk, hogy növekedjünk, hogy kifejlesszük a kutatásfejlesztési projektjeinket. Tehát bonyolultabb is lehetne a helyzet, hiszen nagyon nehéz a KKV-k számára, vagy a startupok számára tőkéhez jutni. Tehát, hogyha 50 ezer euróra van szükségünk, ezt könnyen megkaphatjuk, de később azonban jönnek az akadályok. Tehát hallottunk már az előttünk felszólóktól is, hogy probléma például a támogatás megszerzése, akár időben is, a business angelek, az üzleti angyalak segítségével próbálunk most tovább lépni. Tehát például a cannabis termesztés is jövedelmező, számos új terméket hozunk létre ebből. Tehát itt nem néz, nem keresünk támogatást, ahogy a probiotikus termékek esetében Hát természetesen, hogyha profitot termelünk, akkor visszafizetjük a hitelt, ahogy csak tudjuk. Ezen kívül 2016-ban még nem világos, hogy mennyi pénz jut majd befektetésekre a KKV-k számára. Összefoglalásként a Probiosanról, tehát említettem, hogy három éve alakultunk, megvan a saját gyártó, kutatás és fejlesztési részlegünk, van egy marketing osztályunk, a balti országokban, Dániában, Svédországban vagyunk jelen a piacon, és az Egyesült Államokat is megcéloztuk már. Természetesen ez nagyon nehéz, hiszen nagyon erős a verseny azon a piacon, de reméljük, hogy megvetjük a lábunkat. Az egyetemekkel is, a litván csúcs egyetemekkel együttműködünk, de egyéb egyetemekkel is, tehát például amerikai egyetemekkel is. Az ISO 9001 és 14001-es tanúsítványra rendelkezünk a minőségbiztosítás tekintetében. Ezen kívül már eh, helyi és nemzetközi márkákkal is együttműködünk. Köszönöm szépen. Köszönöm a Jeremynek, a, aki bízik bennünk, és köszönöm a miniszterünknek, aki támogatott minket Litván részről. Köszönöm, köszönöm szépen. Az tényleg eh, nagyon jó volt, nagyon érdekes volt. Tehát eh, nagyon jó dolog, ha konkrét eredményeket is láttunk. Pirinski kolléga kapszút. Thank you, Madam Chair. Well, I... Elnök asszony, köszönöm szépen. Hát valóban kimerítő vitát folytattunk. Először is mindenkinek szeretném elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon örülök annak, hogy mindenki hozzájárult ennek a jelentésnek az elkészítéséhez. Köszönöm a vitát. Úgy gondolom, hogy a vita mindenki számára releváns és érdekes volt, és segítséget fog nyújtani majd a jövőbeli munkában és a további végrehajtásban is. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik prezentációt tartottak a mai napon. Nagyon különböző helyről érkeztek az előadóink, az egész végrehajtási lánc különböző pontjairól érkeztek, és mindenki nagyon érdekes, kézzelfogható tapasztalatokat osztott meg velünk. Köszönöm szépen a titkárságnak is, hogy megszervezte ezt a ma délutáni eseményt. Ez nagyon sok szervező munkával járt, és egyértelműen nagyon jó minőségű vita volt a ma délutáni vita. Nagyon örülök, hogy ezt az időt ilyen hasznosan tudtuk eltölteni. Kettő vagy három pontot azért szeretnék kiemelni a vitából, amelyeket nagyon fontosnak tartok, és amelyekről úgy gondolom, hogy ezeket mindenkinek úgymond haza kell vinnie magával. Nisler úr előadására szeretnék utalni méghozzá annak kapcsán, hogy ezek az eszközök, ezek a pénzügyi eszközök tulajdonképpen eszközök, mint ahogy ez a nevükben is benne van, nem önmagukban lévő célok. Ezek a célok elérésének az eszközei. És jelen esetben a kohéziós politika célkitűzései voltak a célkitűzések, szociális, gazdasági, vagy pedig területi aspektusokat kellett figyelembe venni, és ezeknek a megvalósítási eszközei voltak ezek a pénzügyi eszközök. Ezeket a pénzügyi eszközöket mindig úgy kell tekinteni, hogy ezek milyen eredményhez vezetnek, milyen hozzáadott értéket adnak és minden egyes elemzésnél ezeket kell megnéznünk. Meg kell néznünk, hogy ezek a finanszírozási eszközök milyen plusz finanszírozást tudtak magukhoz vonzani a magánszférából, hogy az operatív programokat hogyan lehetett ezek segítségével tényleg látható és hatékony módon végrehajtani hogy ezek a pénzügyi eszközök milyen plusz eszközökhöz vezettek, és hogy kohéziós szempontból milyen eredményeket értek el, vagy milyen eredmények eléréséhez vittek közelebb. Meg kell néznünk, hogy milyen típusú programok voltak, hogy ezek milyen ágazatban valósultak meg, és hogy melyik ágazathoz milyen finanszírozási eszközök és lehetőségek feleltek meg a legjobban. Meg kell néznünk, hogy például a KKV-k fejlesztésében hogyan vettek részt ezek a pénzügyi eszközök, és nagyon örülök annak, hogy pont Bulgáriából érkezett egy iskola példa ebben a tekintetben természetesen a rosszat is meg kell néznünk, a leckéket is meg kell tanulnunk. A közhatóságok és a közfinanszírozás esetében nyilván egy szélesebb körű gazdaság és szociális aspektust kell figyelembe venni, de természetesen itt is először és elsősorban azt kell néznünk, hogy ezek a pénzügyi eszközök mennyire voltak hatékony eszközök. Az elszámolás területén Panayotopoulos nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy összefoglalja azt, hogy milyen problémák merültek fel, és hogy ezeket hogyan lehetne megoldani. Nagyon köszönjük ezt az előadást is. Természetesen az Európai Számvevőszék aggájait is figyelembe kell vennünk, és ajánlásait, hiszen a számvevőszék továbbra is vizsgálni fogja a pénzügyi eszközök felhasználását, mint ahogy az fontos feladata is. És végezetül szeretném még egyszer elmondani, hogy remélem, hogy ez a vita folytatásra talál majd, és um, amikor a bizottság elkészíti a napra kész jelentéseit, akkor ezeket is megvitathatjuk majd. Remélem, hogy minden egyes intézmény elmélyíti majd az ezzel kapcsolatos munkáját, és továbbra is betekintést enged a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak ebbe a munkafolyamatba. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Attól tartok, találkozunk még. Hát ezek a pénzügyi eszközök, ezek egy nagyon összetett dolgot képviselnek. Új eszköz, új eszközök, mondjuk így. És amit látok, az nagyon érdekes. Pilzentől kiindulva Portugálián át Litvániáig. Tehát nagyon sok felhasználási lehetősége van, és tényleg hozzáadott értéket képvisel, tehát nagy benyomást tett rám, amit Oswald úr mondott. Nagyon szép városa van. Ott nyaraltam az idén, de a cseh számokból tudjuk, hogy azért oda kell figyelni. Örülünk mindenkinek, aki szerepel ezen a pozitív listán, de sajnos a listán sajnos többen vannak. Hogyan folytassuk? Tehát a beszámolási kötelezettség természetesen érdekel minket, hiszen tudjuk, hogy mi az eredmény. Én voltam a költségvetési rendtartás előadója, és a pénzügyi eszközöket ott szabályozzák és nagyon furcsa volt. A ja, bizottság javaslata úgy nézett ki, hogy mindent felhatalmazáson alapuló jogi aktusban szabályoznak, tehát az ember parlament nélkül megcsinálni, és utána több oldalnyi részletes előírás született arról, hogy mit akarunk elérni, milyen igazgatási költségek vannak, és mivel adó pénzekkel bánunk. Nagyon fontos az, hogy átlátható legyen, és hogy a helyi bankok foglalkozanak vele. És akkor tényleg mindent megtettünk. Annak érdekében, hogy a bankok ott üzletben maradjanak. Hiszen a közpénz feladata az, hogy átvállalja a kockázatokat. Hiszen kockázat átvállalás nélkül nem nem lenne magánfinanszírozás. Tehát igazából ez egy olyan dolog, amely természetesen érdekli a költségvetés ellenőrzés. Tehát érdekelnének a, a, a rizikó projektek és a kockázati projektek. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, hogy a helyszínen kell megvizsgálni. Hiszen minden egyes pénzügyi eszköz más, és 10 intézményünk van, 41 ilyen eszköz van, 36 ügynökségünk, 7 közös vállalkozásunk, 941 pénzügyi eszköz, és ezzel még le se írtuk az egész problémát, hiszen uh, itt van az EFSI, az Európai Beruházási Bank, amely mindig kicsúszik a kezünkből, nagyon élénk halacska a vízben, hát ennek örülünk. És majd kivetjük azért a nagy hálónkat, hogy elkapjuk ezt a halacskát. De abban biztos vagyok, hogy ez még egy darabig eltart. Még fáradoznunk kell, -e, törnünk kell a fejünket, hogy hogyan tovább. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó, nagyon hasznos eseménye volt, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek ide Brüsszelbe, és néha fáradtságos, tehát megérte. Köszönöm szépen. És figyelemmel kísérjük a helyzetet, figyelemmel kísérjük a pénzügyi eszközöket, és október közepén kaptunk anyagokat. Tavaly én voltam ennek a dolognak az előadója, tehát nagyon sokat fáradoztam rajta. Folytatjuk a munkát, és hálás vagyok, hogy Pirinski kolléga feláldozta magát. És reméljük, hogy folytatja a munkát. Kellemes estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttek, és ha bármit tehetünk az önök érdekében, ismernek, barátok vagyunk, tudja, hogy hol találnak meg. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok, és egy kellemes hazautazást. Köszönöm.